Jag är... Örülök annak, hogy üdvözölhetek mindenkit, tehát egy nagyon-nagyon meleg üdvözlet mindenkinek. Mindenek előtt megemlíteném, hogy azok, akik szeretnék a török tolmácsolást hallgatni, a 24-es csatornán hallhatják. Tehát a török tolmácsolás a 24-es csatornán van. Délután pedig egy nyilvános meghallgatást tartunk egy átfogó témáról, és pedig eh, címe a török nők kilátásai 2020-ig. Törökország nagyon vitatott kérdés az Európai Unióban, hiszen Törökország a tagjelölt állama és a kopenhágai kritériumoknak való megfelelőségét is szeretnénk megvizsgálni. Szeretném elmondani, hogy a leglényegesebb területekhez tartozik, amikor Törökország tagsági igényéről tárgyalunk, a nők helyzete. Éppen ezért nagyon érdekes most, hogy most a nyilvános meghallgatásra sort keríthettünk. A téma szakértői fognak minket tájékoztatni tapasztalataik alapján. Tehát üdvözlöm Önöket itt a Női Egyenjogúsági Bizottságban. Azt várjuk, hogy gazdagabb élményekkel fejezzük be ezt a délutáni ülést. A első részben 2020-ig a prioritásokról, célokról beszélünk. Törökország kapcsán természetesen az Európai Uniós tagság tükrében. A délutáni ülés második részében témánk a török nők helyzete, azon nők helyzete, akik a jobb jövőért és jobb kilátásukért harcolnak. Tehát délután ez a két átfogó témánk lesz, amelyet a 2020-ig terjedő időszakban szeretnénk megvizsgálni. Üdvözlöm az illetékes előadónkat is, Emine Boszkürt asszonyt, aki mérható ismeretekkel rendelkezik a téma területén. Tehát üdvözlöm előadónkat is, és most ezzel megnyitom a délutáni ülést azzal, hogy átadom a szót Boszkürt asszonynak, az illetékes előadónak. Thank you very much, dear... Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, tisztelt vendégek. Nagy öröm számomra, hogy itt láthatom önöket hiszen nagy lépést teszünk ma Törökország jövőjét tekintve 2020-ig. Szeretnénk megnézni, áttekinteni, hogy 2020-ig hogyan alakul a törökországi nők helyzete. Múltkor Isztambulban egy eh, nemek közötti egyenlőség konferencián szólaltam fel, és megvolt a lehetőségünk arra, hogy számos nővel beszéljek a török társadalom minden szegmenséből. Ezen kívül a török nők jogairól is szóltunk, megvizsgáltuk, és kiderült, hogy Törökországnak sokkal többet kell tenni annak érdekében, tehát áttekintettük, hogy Törökországban a nők helyzete hogyan alakulhat 2020-ig. Szeretnék bátorítani Törökországok, hogy szabjon magának célokat, hogy jobb legyen a nők helyzete. Törökországnak jelenleg van egy nemek közötti egyenlőségre irányuló cselekvési programja. Azonban ebben nincsenek határidők, hogy meddig kell elérni a célkitűzéseket. Tehát bizonyos célokat elértek, és főleg ezekre az elért célokra koncentrálnak, és pedig nem arra, hogy milyen prioritásokat kellene a jövő számára megszabni. Tehát a tapasztalatokat, a legjobb gyakorlatokat összegyűjtöttük a nők segítségével. Így a jelenlegi helyzet ehhez számos adatot gyűjtöttünk, ezek segítségével pedig rövid és hosszú távú célokat is meghatározhatunk majd. Tehát konkrét stratégiát hozhatunk létre, abban a tekintetben, hogy hogyan javítsuk több millió nő helyzetét most és a jövőben. A legutóbbi látogatásom alatt sok befolyásos nővel beszéltem Törökországban, akik szerepet játszanak a helyzet javításában. Beszéltem üzletasszonyokkal, és beszéltünk arról, hogy főleg kelet országban a munkahelyeken főleg nők dolgoznak, és a nők egyenjogúsága így égető téma, hiszen gyermekgondozási lehetőségek alig vannak. És a gyermekeknek igazából csak egy százaléka jár bölcsödébe, óvodába, az egytől három évesi terjedő generációba. A női vezetők nagy száma igazolta, hogy a döntéshozatalban kevés nő vesz részt a közszférában általában. A kormányzati szféra lehetne a vezető szféra, amely példát mutathatna a magángazdaságnak, hogy hogyan lehet a nemek közötti egyenlőséget eh, elérni. Tehát számos következtetés vonhattunk le a látogatásomból. Hölgyeim és uraim, tudjuk, hogy Törökországnak elég hosszú története van, történelme van, abban a tekintetben, hogy eléri az egyenlőséget. Európában a 30-as években kezdődött el a nemek közötti egyenlőség megvalósítása számos európai ország előtt. Számos törvényt fogadtak el ebben a tekintetben, mint például az egyenlőségi törvényt. Nagyon sok megalapodást, egyezményt ér, írt alá Törökország, amely a diszkrimináció megszüntetését célozza meg. Azonban a parlamenti képviselők 9%-a csak nő. És az új parlamentben pedig 12%-ra változhat ez. Júniusban lesznek a választások. Az átlag a világban 20%. A nemek közötti szakadék értelmében a 100 34 ország között Törökország a 120. helyen van a nemek közötti szakadék tekintetében és Irán pedig a 123. helyen van. Ez azt jelenti, hogy Törökország még Irán mögött van a nők jogainak tekintetében. Tudjuk, hogy a kényszer házasságok és a becsületbeli gyilkosságok még mindig problémát jelentenek. Fiatal lányokat köteleznek házasságra vallásos ceremóniák közepette, ahol igazából nincsen minimális életkor. Ezen kívül a polgári házasság jogaival nem is élhetnek, amennyiben vallási házasságot kötnek. Tudjuk, hogy számos regionális differencia van Törökországban a nőjogi jogszabályok alkalmazásával. Tudjuk, hogy fokhíjak vannak a jogalkotásban is a házas és nem házas nők között. Tehát itt egy 300 napos határidő van az elvált nők esetében is. Nagyon sok fantasztikus nő, sőt férfi is küzd Törökországban a nők jogainak érvényesítésért. A nők a jelen és jövő generációinak modelljei lehetnek, hiszen megpróbálnak a kihívásokkal szembeszállni. Most nézzük meg a jövőt. Európában eh, a 2020-as stratégiával szeretnénk a gazdaságot megújítani, úgyhogy néhány prioritást szapunk meg. Ezeket pedig 2020 előtt kell elérnünk. Az Európai 20-ra vonatkozó számításokat már elvégezték, és az elvárások azt mutatják, hogy Európában munkaerőhiány lesz. Az Európai Uniónak az összes nőre szüksége lesz 2020-ban, amennyiben versenyképes gazdaságot szeretne akkor is fenntartani. Az Európai Unió gazdasági óriásként eh, igényt tart a participáló részvevő nőkre, és Törökország. És Törökország növekvő gazdaság. Azonban a női lakosság 75%-a nem vesz részt a hivatalos munkaerő foglalkoztatásában. Pedig oda tartoznak a családi üzletek is. Azonban a nők az a családi vállalkozásoknak is nagy kincset jelentenek. Akkor miért ne jelenthetnék ezt a nagyvállalatoknak is. Az egyetemeken is növekszik a női hallgatók száma. Mi csinálnak, ha végeznek? Otthon ülnek a diplomájukkal együtt, bekeretezik és a falra akasztják. Törökországnak szüksége van arra, hogy aktívan foglalkoztassa a nőket. Segítséget kell nekik nyújtani, hogy magukon segítsenek. Ez nem csak a nők érdekében van, hanem az egész török társadalom érdekét szolgálja. Ezért döntöttem úgy, hogy egy új jelentést írok az Európai Parlament számára a török nők helyzetéről. Elnézést tényleg zavar. Ezért döntöttem úgy, hogy egy új jelentést írok, mely során áttekintem a török nők helyzetét a 2020-as stratégia alapján. Így pillantást vethetünk a jövőbe 2020-ig, és elképzelhetjük, hogy milyen lesz a nők helyzete addig. Konkrét, de realisztikus célokat tűztünk ki, különféle mércékkel és eszközökkel kombinálva. Így láthatjuk, hogy Törökország meddig jutott céljai elérésében. Nem a saját kedvtelésemre teszem ezt. Szeretném a nőket bátorítani, többek között azokat, akik ma felszólalnak itt, hogy éljenek tapasztalataikkal, hogy hogyan lehet az akadályokat leküzdeni, hogy milyen tabukat kell lebontani, hogyan lehet sikertörténeteket elérni hiszen a török társadalom tanulhat tőlük. Megpróbálom bölcsességüket, energiájukat, tapasztalataikat beépíteni a jelentésembe, hogy az európai és a török nőket bátorítsam az egyetemeken is beszélgettem fiatal lányokkal, akik karrierjük kezdetén állnak. Megkérdeztem őket, hogy hogyan látják jövőjüket Törökországban, milyen kilátásaik vannak saját maguk számára abban az országban. Beszéltem velük arról, hogy hogyan látják saját szerepüket, saját modell szerepüket. A Facebookon is megkérdeztem ugyanezt, mármint, hogy milyen szerep szerepet eh, látnak maguknak. Sokan, mint például Emine Erdogan, Szabiha Gürcsán is részt vett ezekben az interjúkban. Ez egy kis kísérlet volt, és nagyon gyorsan eh, a szekularizmusról folyó vitába torkolat, amelyben férfiak is részt vettek. A férfiak általában arról beszéltek, hogy szekuláris vagy nem szekuláris női szerepek szolgálnak a legjobban a nők érdekét a török társadalomban. Ez a polarizáció jellemző volt a férfiakra. Azonban ez bonyolultabb, mint amire szükség volt, de a vita végén mégiscsak minden nőt egyenlőnek tartottak. Törökország nem olyan eszköz, elnézést kérek, igen, a nőket Törökországban nem szabad eszköznek felhasználni, hogy a férfiak által uralt politikai csatákban eszközök legyenek. Amennyiben a nők jogai jobban megvalósulnak, ebből mindenki profitálhat. Hölgyeim és uraim, tudjuk, hogy a változások nem máról holnapra történnek, azonban haladást mindenképpen elérhetünk. Koncentráljunk a jövőre, és tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi mit tehetünk saját lányaink érdekében. Ezt kívánjuk az isztambuli, ankarai, aydin, diarbakiri, gazantepei és konyai lányoknak és asszonyoknak is minnyájuknak boldogságot kívánunk, és azt kívánjuk, hogy azzá váljanak, amik lenni szeretnének. Hogy befejezzem, hölgyeim és uraim, örülök annak, hogy megírhattam ezt a jelentést, és hogy új perspektívát kínálhatok a török nőknek. Most nagyon kíváncsi vagyok a véleményükre, tapasztalataikra. Remélem, hogy nagyon gyümölcsöző vita is kialakul közöttünk. Hálás vagyok kollégáimnak, akik itt vannak ma, és remélem, hogy jó együttműködésben írhatom majd megjelentésemet. Köszönöm. Meleg köszönet, Boszkürt asszony, a bevezető szavakért. Most pedig örömünkre szolgál, hogy szakbizottságunk nevében üdvözölhetjük Leila Koszkünt, aki a ankarai törökországi nőgyi szervezet elnöke Koszkün asszony munkája során, hiszen ő főigazgató a szervezetében, azért felelős, hogy összehangolja a különféle tevékenységeket, összehangolja a nemzetközi projekteket, gyakran részvállalt különféle jogalkotási folyamatok előkészítésében, amelyek a nemek közötti egyenlőséggel függenek össze. Ezen kívül részt vett számos egyéb nemzetközi konferencián is, ENSZ szinten, Európai Uniós szinten és az Európa Tanács szintjén. Tehát eh, melegen üdvözlöm a szakbizottságunkban, és eh, szeretném emlékeztetni vendégeimet, hogy időnk korlátozott, mindenkinek 15 perce van. Tehát üdvözlöm még egyszer, és most Koszkün asszonynak adom át a szót. Parancsoljon! Köszönöm, ederim Sayın Başkan. Sürem 15 dakika. Elnök asszony, lehet, hogy egy kicsit hosszabban fogok beszélni, mint a negyed óra, ami a rendelkezésemre áll, ezért most már rögtön szeretnék elnézést kérni. Kedves résztvevők, mindenek előtt szeretném hangsúlyozni azt a, cél, azt a tényt, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ma ezen az ülésen. A 2020-as perspektíváról fogunk beszélni, fogok beszélni a nők és férfiak egyenlőségére különös tekintettel. Előadásomban a 2023-as jövőképet, a nők és férfiak egyenlőségét Törökországban fogom körüljárni. Tisztelt résztvevők! Boszkurt asszony bevezető szavaiban hangsúlyozta, hogy 1923 óta jogokkal rendelkeznek a török nők, politikai, gazdasági, szociális jogokkal, és részt vesznek a társadalmi életben. Részt vesznek a gazdaságban. Mindez a köztársaság kikiáltásával kezdődött. Azonban az, a 21. században azt látjuk, hogy különböző társadalmi változások következtek be. Az országban, Törökországban, mióta Törökország tagjelölt országá vált, azt látjuk, hogy a 2000-es évek elejétől nagyon sok módosítás történt a jogszabályokban, az alkotmányban, a törvényekben is változások voltak tapasztalhatóak, és Most pedig szeretném megosztani ezt önökkel. 2001-2004-ben változások történtek. Az alkotmányban a nők jogai erősödtek. Például a tízes cikkben van egy kiegészítés, és pedig az, hogy az állam kötelessége, hogy a férfiak és nők egyenlő jogait biztosítsa. Ehhez még hozzáfűztek egy kiegészítést, amelynek a célja az, hogy pozitív diszkrimináció is lehetséges legyen, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőséget könnyebben elérhessük. 2002-ben lépett hatályba az új, módosított polgári törvénykönyv, és ebben is javítások születtek. Igen, Boszkürt asszony azt mondta, hogy még vannak hiányosságok. Igen, hiszen van egy 300 napos szünet az elvált nők, volt elvált nők számára, hogy addig nem mehettek újra férjhez. Most ez megszűnt. Ez biztosan mondhatom, mert ezen a területen eh, jól kiismerem magam. A férfiaknak és a nőknek ugyanazok a jogaik ezen a téren. A nők számára meglévő akadályok 2002 óta már nem léteznek az alkotmányban. Új munka törvénykönyvünk is van. Igazából régi, a munkatörvénykönyve azonban többször átdolgozták. Mindenfajta diszkriminációt tilt most a munka törvénykönyve. A nemi alapú diszkriminációtól kezdve egyéb diszkriminációig. Ezen kívül büntetés alá esik például a munkahelyi zaklatás is. 2005. júniusában lépett hatályba az új törvénykönyv. A nők elleni bűncselekményeket korábban úgy tekintették, minthogyha a nők és a társadalom álltak volna szemben. Most viszont a nők elleni bűncselekmények az egyén elleni bűncselekmény kategóriájába esnek, és ilyen büntetés is jár értük. A bűncselekmények felderítése 50%-kal növekedett, és időközben a családon belüli erőszak is életfogytiglannal járhat. Olyan életfogytiglannal, amely tényleges életfogytiglan, tehát nem harmadolható vagy negyedelhető. A nők elleni erőszak elleni fellépés 1996-ban került jogalkotási szintre. A nők elleni erőszak ekkor volt először a jogalkotás témája. Ebben az esetben úgy döntöttek, hogy egy harmadik fél is képviselheti a nőt, egy harmadik fél is feljelentést tehet. 2007-ben ismét módosították ezt. Most a nők pedig szociális és egészségügyi intézményekhez is fordulhatnak. Ez mind azt igazolja, hogy az állam politikája megváltozott, főleg különféle politikai szándékok váltak láthatóvá a tényleges egyenjogúság érdekében. Pillanatnyilag a 19. Eh, nemzeti gazdasági fejlesztési terv született meg, itt pedig szó van arról, hogy a nőket erősebben bevonják a munkaerőpiacra, jobb hozzáférést biztosítanak a oktatáshoz, egészségügyhöz való hozzáférésükben, és a nők elleni erőszak is erősebb szankciók alá esik. A török kormány 16. Eh, cselekvési tervében a nőházak számát is növelik, illetve gondoskodnak arról, hogy a nőket az összes releváns társadalmi területre bevonják, és hogy megkönnyítsék a munkahelyre történő, a munkavilágába történő bevonásukat. Létezik egy eh, terv, a nemek közötti egyenlőség elérése érdekében. Ehhez különféle dokumentumok tartoznak, mint például egy cselekvési terv, De úgy gondolom, hogy Boszkurt asszony már szólt erről a dokumentumról, említett, hogy nem tudja, hogy eh, mikor született. Az első ilyen cselekvési terv 1997-ben született, 1998-ban alkalmaztuk először. Ez most már a második ilyen jellegű cselekvési terv, és 2008-ban kezdődött. Nyolc fő címe van, és pedig itt Törökország specifikus célokról van szó, de nemzetközileg releváns célokról is. A fő célok a foglalkoztatás, a döntéshozatal, a média, környezet, döntéshozatal, tehát összesen nyolc nagy témakör van, amelyen belül szó van a nemek közötti egyenlőségről. És nem csak az állami intézményeket érinti ez, hanem a civil szervezeteket, egyetemeket, és így tovább. Rövid, közép és hosszú távú programokról olvashatunk ezeken belül. Megemlítendő ezen kívül, hogy állandóan follow-upokat tartunk, konferenciákon aktualizáljuk az eredményeket, és az internetre is felvisszük az eredményeket főleg az általános iskolai oktatás területén óriási sikereket eh, értünk már el. Ezekhez pedig hozzájárultak a cselekvési tervek. Még egy cselekvési tervet említenék, ez pedig eh, a nők elleni erőszakra vonatkozó 2006 és 2010 közötti nemzeti cselekvési terv. Most egy új cselekvési terv eh, előkészületeit fejeztük be, Szeretük volna kivárni, amíg az Európa Tanács is aláírja a nők elleni erőszakról szóló ajánlásait. Még néhány kérdés nyitott ebben a tekintetben. A törvényes szabályaink daha güçlü bir şekilde sürdürülecek. Párhuzamosan kerültek kifejlesztéssel, és e, ezen a téren tovább is dolgozunk. Igen, tisztelt konferencia részvevők! Minnyáján tisztában vagyunk azzal, hogy ezeket az intézkedéseket folytatnunk kell, hiszen meg kell a törvényes alapokat is tekinteni ahhoz, hogy ez valósággá váljon. Mindenek előtt pedig át kell ültetni ezeket a gyakorlatba, a gyakorlati átültetést felügyelni kell, és kulturális, szociális és szellemi változást kell elérnünk a társadalmunkban. Ezen pedig továbbra is fáradoznunk kell. Mindezen törvényes alkalmazkodás ellenére vannak még problémáink a megvalósítással. Éppen ezért még konkrét intézkedésekre van szükség állami szinten, hogy a nők is beleszólhassanak saját életük irányításába. Kijelenthetjük, hogy tényleg nagy sikert értünk el ezen a téren. A nők sokkal jobban ismerik jogaikat, sokkal többet követelnek éppen ezért. Tehát, hogyha további követelések vannak, akkor ezek a jelenlegi helyzet miatt születnek. Számos nemzetközi fáradozást is figyelemmel kísérünk ezen a területen, és bevonjuk ezeket saját tevékenységünkbe. Az egyik leglényegesebb terület, amelyen tevékenykedünk, a nők és a média. Törökországban az iskola kötelezettség természetesen minden gyermeket érint, de mégis kevesebb lány jár iskolába, mint fiú. Tehát a beiskolázási arány különböző. Azonban az új fellendülési tervnek köszönhetően ez megváltozott. Jelenleg célunk az, hogy százszázalékos legyen az iskola látogatottság. Természetesen a Horizont 2023 című anyagokban is rögzítettük ezt. Számos kampányt folytattunk a téma érdekében, ezek működtek is. 2010-2011-es tanévben például az általános iskolában a fiúk körében 98,6, a lányok közében 95,2%-at állapítottunk meg, ez szinte ugyanaz. Kampányokat is folytattunk, hogy bátorítsuk a szülőket, hogy a lányokat is küldjék iskolába, támogatást is adunk a vidéki és térségekben élő szülőknek, hogy lányokat iskolába küldjék. Egy további prioritás az analfabetizmus leküzdése, 2008-ban kampány indult az írás tudatlanság ellen. Három millió nőt kell megtanítani írni, olvasni 15 éven belül. Már 360 ezer nőt értünk el ezzel az új alfabetizációs programmal. Az egész pedig eh, az ENSZ millenniumi fejlesztési céljaihoz csatlakozik. Saját programunk példaszerűnek bizonyult Németországban, Franciaországban, Bahrainban, és számos hasonló programot sikerült a mi programunk segítségével beindítani. Egy bizottság is létrejött, az Oktatási Minisztérium keretében a tankönyvek átdolgozásának érdekében, illetve hogy új tankönyveket dolgozzanak ki, amelyek mentesek a nemek közötti diszkriminációtól. Igen, tisztelt részvevők! A nők részvétele a munkavilágában azt jelenti, hogy több munkahelyet kell a nők számára létrehozni. Ez egy prioritás. Az Európai Unióhoz való alkalmazkodás során közös dokumentumokat is megfogalmazunk, amelyek az európai foglalkoztatási stratégiát veszik alapul. Szorgalmaznunk kell és bátorítanunk kell a női vállalkozó rétegeket, nem csak a törvény szövegében, hanem a gyakorlatban is. 2009-ben 20,3%-a a nőknek dolgozott. Összességében 26%-os a munkavilágában történő részvételük. Főleg Azok a nők érintettek, akik a faluból a városokba költöznek, és a városban integrálódnak. A nők növekvő szerepvállalása a munkavilágában és az akadályok leküzdése része a 2023-as stratégiánknak. Van egy Iskur nevű közintézmény. Ennek a feladata kizárólag az, hogy javítsa a nők munkaerőpiaci helyzetét továbbképzési intézkedések révén. A tanfolyamon résztvevő nők nagy része jobb esélyekkel bír a munkaerőpiacon. támogatást is kapnak utána, tehát például ingyenesen hozzájuthatnak az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Említenék még egy 2010. februárjában hatályba lépett törvényt, amely egy 2007-es törvényt módosít. Ennek értelmében a nőknek jobb lehetőségeket kell biztosítani, hogy saját maguk által előállított termékeiket könnyebben eladhassák. Tehát adó kedvezményekkel. Öt évig eh, további kedvezményeket kapnak a munkaerőpiacon. Főleg eh, a munkáltatók kaptak ösztönzést, hogy nőket alkalmazzanak. Most egészen röviden ezt nem vázolnám tovább, hiszen azt mondta az elnök asszony, hogy véges az időm. Tehát az állami szektor és a civil szektor is ad nőknek mikrohiteleket, ezek vagy egyéni hitelek, vagy csoportos hitelek vállalkozó nők számára, és a szövetkezeteket is támogatjuk. Most röviden a politikai döntéshozatalban való részvételt illeti. Boszkurt asszony szólt már erről előttem. A helyzet javult. Megállapíthatjuk. A 2000 11 es parlamenti választások során még több nő kerül majd be valószínűleg a parlamentbe. Még egy területre szeretnék visszatérni, ez a nők elleni erőszak hiszen ez egy nagyon durva megsértése az emberi jogoknak. Már utaltam néhány programra, amelyek léteznek ezen probléma ellen. körülbelül a nők 38%-a legalább egyszer erőszak áldozatává válik életében. Van különbség természetesen a város és a falu között is. Törvényes szinten mindent megtettünk, amit tehettünk, hogy ezeket a problémákat megszüntessük. És határozottan haladunk tovább ezen az úton. Most jelenleg törvénymódosítási folyamatot kezdeményeztünk. Azok a nők, akik eljönnek hozzánk, tanácsadót kapnak segítségül. Tisztelt résztvevők! Tudjuk, hogy vannak még nehézségek a török nők életében, azonban együttműködünk az összes szereplővel, az állami, a civil szférával, az egyetemekkel, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Azok a célok, amelyek a Horizont 2003-as anyagban megfogalmazódtak, a gyakorlatban is remélhetőleg előbb-utóbb megvalósulnak. Köszönjük segítségüket, és most köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, Koszkun asszony. Most pedig eh, a szakbizottság nevében üdvözlöm Stefano Száninót, aki a bővítési főigazgatóság részéről érkezett, és szeretném átadni most neki a szót. Thank you very much, Madam Chair. And... Köszönöm, elnök asszony és tényleg nagy érdeklődéssel hallgattam ezeket a megjegyzéseket, beszédeket eh, arról a haladásról, aminek tanúi lehetünk Törökországban a nők helyzetét, illetően <clears throat> tény, hogy 1998 óta amikor is, vagy amikortól kezdve évente eh, jelentés készül Törökország eh, előre haladásáról, eh, beleértve a nők helyzetét is. Szóval 98 óta egy sor komoly előrelépést tapasztaltunk ezen a területen. Ez a haladás ugyan lassú volt, de egyenletes, és én magam is eh, felhívtam a figyelmet néhány olyan problémára, amely a végrehajtás eh, eh, kapcsán, jogszabályok végrehajtása kapcsán még megvan. Ugyanakkor azért ez még egy nagy kihívás Törökországban. Két dolgot említettek itt elsősorban. Az egyik az oktatás helyzete, a másik pedig a munkaerőpiac. Sajnálatos, hogy a munkaerőpiacon a nők aktivitása az összes OECD ország közül az egyik legalacsonyabb. És ráadásul a nők komoly számban vannak képviseltetve a fekete munkaerő körében, illetve a családi gazdaságokban nem fizetett munkaerőként. Ez az arány összességében elérheti a 40 százalékot, tehát a nem regisztrált női munkavállalók aránya. A másik probléma az oktatáshoz való hozzáférés, amely megint csak komoly gondokat mutat. A nemek közti különbség az általános iskolában gyakorlatilag megszűnt, ugyanakkor a másodfokú és felsőoktatásban még komoly hátrányban vannak a nők. Vannak cselekvési tervek és vannak jogszabályok, amelyeket a kormány elfogadott, ezek közül néhányra én is rámutatnék. A, van egy cselekvési terv 2013-ig a nők elleni erőszak felszámolásával kapcsolatban. Ez abból indul ki, hogy a nőket éri társadalmi megkülönböztetés, ugyanakkor a pénzügyi és emberi erőforrások, amelyek szükségesek lennének a cselekvési terv végrehajtásához, nem állnak maradéktalanul rendelkezésre. Ami pedig eh, a mérhető célokat illeti, nos eh, a terv ezen a területen is hagy kívánni valót maga után. Van egy eh, miniszterelnöki körlevél, amelynek célja a nők foglalkoztatási esélyeinek javítása a munkaerő piacon. Emellett létezik egy nemzeti tanács, amely a nők foglalkoztatási ügyeinek koordinálásával foglalkozik. Úgy gondoljuk, hogy ez egy hasznos eszköz, amelynek révén megérthető a helyzet az országban. Ugyanez igaz az egy esélyegyenlőségi bizottságra, amely a török parlamenten belül a közelmúltban megalakult. Ennek a bizottságnak az a feladata, hogy azonosítsa azt a jogalkotási munkát, illetve jogszabályokat, amelyekre szükség van. A háromoldalú jegyzőkönyv a nőjogi főigazgatóság, a rendőrség, illetve a gyermekvédelmi hatóságok között szintén fontos, mert ez ennek segítségével a családon belül erőszak áldozatait hatékonyabban lehet támogatni. Tehát mindez azt jelenti, hogy vannak olyan fejlemények, amelyek a megoldás irányába mutatnak, de jó lenne, hogyha egy átfogóbb megközelítést láthatnánk, már ami a nők jogait illeti, illetve határozottan bevonnák a női szervezeteket is. Hát vannak még komoly kihívások. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a politikai pártokról szóló törvény nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek révén megfelelőbbé válhatna a nők képviselete a török parlamentben. Tehát a nők részvétele a politikában, a közéletben az alacsony, és a szakszervezetekben is alacsony a képviselet, valamint az államigazgatásban is. A becsületből elkövetett gyilkosságok, a kényszerházasságok és a családon belüli erőszak még komoly gondot okoznak. Sajnos vannak szörnyű statisztikák, amelyek rámutatnak a helyzet súlyosságára. 39%-a a török nőknek azt mondja, hogy fizikai bántalmazás áldozata, 15% pedig szexuális erőszak áldozatának vallotta magát. Különösen vidéken nem jellemző, hogy ilyen esetekben feljelentést tesznek az áldozatok, és nem kérik az állami hatóságok segítségét. Mindez azt jelenti, hogy egy csomó nő még nincs tisztában a jogaival. Ezért is kell tudatosítani bennük ezeket a jogokat. Ami a családon belüli erőszakot illeti, családjogi bíróságok elkezdtek komoly bírságokat, illetve büntetéseket kiszabni. Ugyanez a helyzet a család becsülete érdekében elkövetett gyilkosságoknál is. Ezt azonban még el kell terjeszteni még jobban ezt a fellépést, a büntetőjogi fellépést, mert nem következetes a jogalkalmazás. A rendészeti szervek és a közintézmények vonatkozásában pedig további tréningeket kell tartani, szervezni nőtt a gyilkosságok száma, a családon belüli gyilkosságok száma, a nők számára menedéket jelentő intézményrendszer viszont igen hézagos. Ön említette azt a tankönyvet, amely amelynek elkészítése most van folyamatban, ez nagyon fontos lesz a sztereotípiák lebontása szempontjából. A csatlakozási folyamat, illetve a tárgyalási folyamat eh, fontos eszközt jelentenek. Turkey. Um, there are, uh... És ezek is majd hozzájárulhatnak a <clears throat> nemi problémák megoldásához. szociálpolitikára és foglalkoztatásra is gondolok itt olyan kérdésekre, mint a diszkrimináció, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód, az EU joganyaga 10 konkrét irányelvet, jogszabály tartalmaz. A 33-as csatlakozási fejezet az éppen az emberi jogokról, polgári jogokról szól, és ide értendő a nők jogai, az oktatáshoz való jog, a, jog, a nők politikai képviselete, stb. Két nemzeti jogszabályt fogadtak el a nők elleni erőszak témájában, az egyik egy ENSZ, a másik pedig egy Európa tanácsi jogszabály, illetve egyezmény. A 24-es tárgyalási fejezet a belügyi és igazságügyi együttműködés területén szintén tartalmaz nemzetközi kötelezettségeket, itt az emberkereskedelem elleni fellépésre gondolok. Itt megemlítjük az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem ellen létrehozott megállapodását is. Éppen tegnap tartottuk a társulási tanács 49. ülését Törökország és az Európai Unió között, és ennek során eh, konstatáltuk, hogy eh, a tárgyalások lelassultak, ami tükrözi valószínűleg mindkét eh, fél politikai akaratának gyengülését is. Sajnálatos módon emiatt nem sikerül gyorsan előrelépni csatlakozás témájában. Ez pedig kiatással van a nemek közti egyenlőség problémakörére is. Pozitív elem viszont Törökországgal való kapcsolatrendszerben az, az hogy az Európai Unió komoly pénzügyi segítséget nyújt Törökországnak ahhoz, hogy átvegye az európai joganyagot, és ennek keretében létezik egy sor konkrét program, amelyek a jogalkotási változások, vagy jogszabályváltozások irányába hatnak, és amelyeknek a hosszú távú hatása valószínűleg pozitív lesz a nemek közti egyenlőségre. Ezen segítség keretében az EU komolyan anyagilag hozzájárult a nők elleni erőszak felszámolására irányuló két nemzeti cselekvési terv megszületéséhez, és ezen belül léteznek projektek, amelyeket az Európai Unió is támogat a török hatóságokkal egyetemben. Ezek közül említenék néhányat, hogy megértsék, hogy milyen módon működünk együtt. Van egy komoly nemi esélyegyenlőségi program, amely, amelynek célja a nők társadalmi helyzetével foglalkozó főigazgatóság megerősítése, illetve a nők elleni családon belüli erőszak elleni fellépés a másik célkitűzés, ez megint csak egy érdekes és fontos tétel a, annak érdekében, hogy javuljon a nők helyzete. Egy másik programunk, projektünk a családon belüli erőszak ellen, bocsánat, a családon belüli erőszak elől menekülő nők támogatására létrehozandó menedékházak, amelyekből nyolc városban hozunk létre egyet-egyet. És ennek keretében kívánjuk a nők figyelmét is felhívni a lehetőségeikre, amennyiben családon belüli erőszakot szenvednek el. Ezen kívül szeretnénk növelni a nőjogi szervezetek lehetőségeit az ország legkevésbé fejlett területein. Szeretnénk egy gender-szenzitív megközelítést kialakítani a különböző kormányszervek munkájában, nem kormányzati szervek munkájában és a helyi közigazgatás működésében. Szeretnénk előmozdítani a nők foglalkoztatását is, és ennek érdekében azt szeretnénk, hogyha helyszinten a munkaügyi központok hatékonyabban tudnának működni, különös tekintettel az országnak a legelmaradottabb eh, vidékeire. Ezeken a helyeken ugyanis a nők nehezebben boldogulnak, rosszabb a hozzáférésük a munkahelyekhez, eh, és eh, komolyabb akadályokkal kell megküzdeniük, hogyha ki akarnak lépni a munkaerőpiacra. Szeretnénk növelni a lányok részvételét a középfokú oktatásban is. A cél az, hogy egyre többen vegyenek részt a a középoktatásban, illetve a másodfokú oktatásban, középiskolákban csökkentsük az iskolából kimaradó lányok arányát, számát, és felhívjuk a szülők figyelmét a lányaik oktatásának fontosságára, ezáltal segítve a lányok munkahelyi pozícióit is, munkapiaci pozícióit is. Létezik egy programunk, amelynek célja a nemi esélyegyenlőség elérése az oktatási rendszeren keresztül. Megint ez, mindez csak egy kis része annak a tevékenységnek, amit végzünk. Nyilván ezek száraz adatok, de talán megfelelő képet alkothatnak arról, hogy az évi 80 millió eurót mire küldjük, költjük ebben a, az ágazatban. Együttműködünk Törökországgal, és azt gondolom, hogy az Európai Unió bebizonyította, hogy képes Törökországot rávenni arra, hogy jobban odafigyeljenek a nők és férfiak közti egyenlőség kérdésére, hozzájárultunk az EU jogszabályok átvételéhez ezen a területen, illetve azok végrehajtásához. Ez számunkra egy prioritás, és eh, a pénzügyi támogatásunkat is ennek érdekében fogjuk a jövőben is felhasználni. A csatlakozás határozott feltétele a női esélyegyenlőségre vonatkozó irányelvek átvétele és eh, végrehajtása. 1999 óta, ahogy mondtam, közelről figyelemmel kísérjük a fejleményeket, és megpróbáljuk támogatni a kormányzat, illetve az intézmények, a civil társadalom erőfeszítéseit ezen a területen. Azt szeretnénk elérni, hogyha fenntartható lenne ez az egész folyamat, a nőknek jobb munka lehetőségeket, oktatási lehetőségeket tudnánk biztosítani, és meg tudnánk őket védeni a családon belül erőszaktól és az emberkereskedelemtől. Köszönöm. No. Oh, you have stability. the I the floor. Van meleg köszönet ezért eh, a nagyon alapos bevezetésért a kopenhágai kritérium 1998-as eh, eh, elfogadása óta elért haladásról hallhattunk. Hallottunk róla, hogy hogyan felel meg Törökország az európai jognak, és hogyan ellenőrzik ezt. Most pedig átadjuk a szót szakbizottságunk tagjainak, akik együttműködtek illetékes előadónkkal. öt percet kap minden felszólaló most. Az első felszólaló most Boszkürt asszony, át is adom a szót neked, parancsolj voorzitter. Naar aanleiding van de... Köszönöm szépen, érdekes volt ez a bevezető, de volna néhány kérdésem. Először is Csoszkun asszonyhoz. Több éve hallom, hogy a különböző bevezető beszédekben a 2020-as dátumot emlegetik, de van egy 2023-as időpont is, ez a Horizont 2023-as program a török köztársaság századik évfordulóját fogják ekkor ünnepelni. Ez alkalomból is szeretnék kiterjeszteni a nők és férfiak egyenlőségét. Fontos tehát mindez Törökország számára, mint tagjelölt ország, és egész egyszerűen saját maga számára is. A nők elleni erőszak óriási problémát jelent Törökországban. Gyakorlatilag napi három nő hal meg annak következtében, hogy erőszakot követtek el rajta. Tehát muszáj ezzel ellen a csapás ellen fellépni és küzdeni. A gyakorlatban a probléma azonban sajnos továbbra is fennáll, bár a minisztériumok próbálnak mm, körlevelekkel, stb. fellépni ez ellen az erőszak ellen, a családon belüli erőszak, a házastársa közötti erőszak ellen. De hát sajnos, amíg a nők értékét ennyire alacsonyra becsülik, addig ez továbbra is fent fog maradni ez a probléma. Szeretném hozzátenni azt is, hogy van egy kérdésem a listákra vonatkozólag. A múlt héten a választási listákat a júniusi választásra nyilvánosságra hozták. Néhány listán elég sok nő szerepel. Azonban, hogyha a számokat megvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy kb. 12%-ról van szó. Ez nem olyan nagy változás a jelenlegi már is létező 9%-os arany, arányhoz képest. Úgy látom tehát, hogy nincs megfelelő ambíció. Mit tesz a kormány, hogy változtasson ezen? Szeptember óta, mióta a pozitív diszkrimináció lehetővé vált jogi szempontból, hiszen ezt a pozitív diszkriminációt a török társadalom többsége is megszavazta, hogyan lehetséges az, hogy ez nem jelentkezik hasonlóan pozitív intézkedésekben. Hogyha nem lépünk, akkor nem lesz eredmény. Ezért egy oldalról nagyon fontos, hogy a döntéshozatali folyamatban több nő vegyen részt. Ez evidens, és amikor jövőképről vagy stratégiáról beszélünk, akkor ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy mik a fő prioritásai ennek a stratégiának, mik azok a cselekvések, fellépések, amelyekkel például a nők foglalkoztatását kívánják javítani. A jelen pillanatban ez az arány nagyon alacsony. Tehát 2020-ig, 2023-ig mit fognak tenni? Köszönöm szépen, Boszkört asszony. A következő szakbizottsági felszóló Cornelissen asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm a szakértőknek is a nagyon érdekes bevezetőket. Nagyon sajnálom, hogy az első néhány percről lemaradtam. Azt szeretném mondani, hogy nagyon remélem, hogy a 2020-as perspektíva Törökország és a török nők számára európai perspektívát jelent. Szívből támogatom Törökország Európai Uniós csatlakozását, amikor az egész joganyagot átvette Törökország. És úgy gondolom, hogy az EU csak úgy, mint Törökország, komoly előnyökkel fog járni a folyamatból és a csatlakozásból is. 2020-szal kapcsolatban, ha erről beszélünk, az EU 2020-as stratégiájára is gondolunk, Boszkult asszony is utalt rá. A török nőkre szükségünk van a mi EU 2020-as célkitűzéseink eléréséhez is, hiszen nagyon sok, nagyon előregedő a társadalmunk, nagyon sok helyről hiányozni fognak a nők, hiányozni fog a munkaerő, és szeretnénk, nagyon szeretnénk, hogyha önök jönnének, és csatlakozzának hozzánk, és betöltenék ezeket a helyeket. Gazdasági szempontból ez nagyon jó gondolat, hiszen ők, önök nők a vásárlók. És hát nagyon sokan lennének, tehát kölcsönös előnyökkel járna mindez. Sajnos azonban egyre nagyobb a szkepticizmus. Egyre több ember ellenáll annak a gondolatnak, ellenzi azt a gondolatot, hogy Törökország csatlakozzon az EU-hoz. Mi az, ami még mindig nem nincs rendben Törökországban? amikor erről beszélünk, nagyon gyakran előkerülnek a nők jogai. És akkor rámutatunk, hogy hát ez helytelen, és ezért nem szeretnénk, hogy csatlakozzanak e jelen állás szerint az EU-hoz, de hát éppen ez a lényeg, ezzel tudjuk katalizálni a változtatásokat. A török szakértőtől lenne egy kérdésem. Mennyire igaz az, és az ön véleménye konkrétan mi az Európai Uniós csatlakozási folyamatról. Mit gondol, hogy ez a nők jogai tekintetében milyen változtatásokat okoz, és egy európai perspektíva nélkül ugyanígy megtörténne-e mindez? Mennyire lényeges tehát ez az európai jövőkép az önök számára? Körülbelül ennyi. Köszönöm. Köszönöm. Cornelissen asszony. Most a szót pedig szeretnénk Jan Janakudakis asszonynak átadni. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, és üdvözlöm itt ezeket a hölgyeket, akik megjelentek itt körünkben és elmondták a véleményüket. Eh, én leszek az egyik árnyék előadója eh, Boszkürt asszonynak, és úgy gondolom, hogy az ő megközelítése és egy sor gondolata tényleg eh, rendkívül jó. Nyilván a Facebook felhasználható, de hát nekünk elsősorban a vidéki nőkkel kell foglalkoznunk, illetve a kisebbségbe tartozó nőkkel, akik nem nagyon ismerik a Facebookot. De erről majd még beszélhetünk később. E, sok dolog javult a nők helyzetét illetően e, Törökországban. E, valójában előbb volt Törökországban női miniszterelnök talán, mint nálunk, ha nem tévedek. Thatcher előtt talán, ami, ami már is jó dolog. De azért van még javítani való. Nem fogunk mindent itt végigvenni, vagy végig, nem tudunk mindent végigvenni. Emlékeztetni kell arra, hogy Törökország szuverén állam, vannak kulturális, vallási különbségek, és ezeket a különbségeket nekünk tiszteletben kell tartanunk. Ezek mentén, ezek tiszteletbe tartásával kell ügyködnünk a nők és kisebbségek jogainak érdekében, ráadásul Eh, a regionális különbségek és határozottak. Eh, Ankarában nyilván több a művelt, eh, iskolázott nő, mint vidéken. Brit képviselőként én magam is kapcsolatba kerültem török nőkkel, akik három kérdésben kértek tőlem segítséget. Az egyik a kurd nők helyzetének javítása, amely megint csak egy vitatott dolog, és szeretném, hogyha ezt megvizsgálnánk. Londonban létezik egy női egyesület, a Rota Egyesület, amely gyakorlatilag egy török nő, női egyesület, és az irodámban beszéltek arról, hogy politikai aktivistáikat bántalmazzák a török biztonsági erők, sőt, akár meg is erőszakolják ezeket a nőket. Tehát tényleg vannak problémák. A másik probléma az a törökök között, akik törökök, a ciprusi törökök, akik az EU-nak egy megszállt területén, Észak-Ciprusban élnek, és ne felejtsük el a török ciprióta nőket is, akiknek a felszabadítása szintén egy minél hamarabb meglépendő dolog. Azt szeretnénk, hogyha Törökország a lehető leghamarabb csatlakozna, ugyan, és látjuk, hogy bátorítóak a jelek, ugyanakkor a gyakorlat és az elmélet gyakran eltér egymástól, és hosszú út lesz ez még, de támogatni fogjuk a nőket. A kérdésem az, hogy önök mit készülnek és képesek tenni a kisebbségi nők érdekében, mennyire tudják megvédeni ezeket a csoportokat, és amikor a változások majd életbe lépnek, tudjuk, hogy mi itt az Európai Parlamentben biztonságban vagyunk, önök is Ankarában nyilván biztonságban élnek, de a nők, eh, adott a felszabadított nők adott esetben visszamennek a falujukba, eh, ahol szembesülnek a férfi világgal, eh, tehát nekünk azokat a nőket kell támogatnunk, akik ezeken a vidéki területeken élnek, és azok, akik nem élveznek annyi előjogot, mint mi. Tehát az ő érdekünkben kell többet tenni, ez lenne a három meglátásom, amit el akartam mondani önöknek. Köszönöm szépen. Janakodáki asszony. Akkor most átadom a szót a kollégáknak, a többi résztvevőnek ezen a nyilvános meghallgatáson, aki kérdést szeretne feltenni, vagy hozzá szeretne szólni. Az első Lunacek asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni ezt a tág és nagyon érdekes jelentést arról, hogy mi is a helyzet Törökországban, a jogterületén, és hogy mit kell megvalósítani ebből, és hogy a bizottság mit tesz. Két témára szeretnék reflektálni, és kérdést is feltenni. Sanino úr említette, hogy alacsony számú nő vesz részt a munkavilágában. Én ezt úgy értem, hogy ez az egyik oka annak, hogy a családon belüli erőszak és az összes ilyen fajta erőszak nagyon magas Törökországban. De nem csak ez. A nők nagy része gazdaságilag nem független. Ez azt jelenti, hogy nem tud saját maga megélni függetlenül egy férjtől, rokontól, apától, aki otthon tartja őket és erőszakot alkalmaz ellenük. Európai Unióként természetesen eh, szolidárisnak kell lennünk a női szervezetekkel, akik fellépnek a családon belüli erőszak ellen, kényszerházasságok ellen. Azonban a nőket magas szinten oktatni is kell. Nagyon sokan részesültek már magas szintű oktatásban. Nem tudom, hogy ez növekedett-e az elmúlt időben. Ez az első kérdésem. A másik kérdés a oktatás, a magas szintű oktatásban részvevő nők száma növekedett, csökkent, stagnált az elmúlt években, hiszen összefüggés van a között, hogy valaki munkát talál, gazdaságilag független, és érzelmileg is független. Ez egy dolog. A másik dolog az, amit itt a kollégám említett, a kulturális és vallási különbségek, amelyeket tiszteletben kell tartani. Habozok abban a tekintetben, amikor a nőkről és a nők jogairól van szó. Természetesen van bennünk tisztelet de Törökország is hivatalosan elfogadta a nők általános jogait, és hogy egyénként tekintsék őket független a kultúrától, vallástól. Tehát a törökországi nőket is megilleti ez a támogatás. Nem tudom, hogy van-e az ön részéről kérdés abban a tekintetben, hogy van-e például összeütközés a kulturális, vallási igények és a nők egyenlő jogai között. Tehát a világ számos részén itt ellentmondás van. Köszönöm. Köszönöm Lunacek asszony, a következő felszólaló pedig Bauer asszony. Parancsoljon! Thank you so much. Köszönöm szépen. Rengeteg információ hangzott el. Ha azt mondjuk, hogy Európán belül messze járunk a de jure egyenlőség és a de facto egyenlőség egymástól távol van, akkor úgy érzem, hogy ez a távolság Törökországban még nagyobb. Szeretnék néhány kérdést feltenni. Ezekről a témákról nem beszéltek, és ha jól emlékszem, törökországi látogatásunkra néhány évvel ezelőtt néhány eléggé szokatlan problémával találkoztunk. Például a szül- lányok születéskori anyakönyvezését illetően. Ennek nagyon komoly hatása volt. A lányok általános iskolába való beiratására. Látogatásunk után felismertem, hogy egy kampányt kezdtek, és hírt kaptunk arról, hogy egy héten keresztül körülbelül 20 ezer lányt regisztráltak, azaz vettek anyakönyvbe. Mi a helyzet most? Ez a helyzet nagy mértékben megváltozott, vagy továbbra is vannak különbségek? A nyugat és a keleti anyakönyvezési szokások között. Ami a becsületbeli gyilkosságokat illeti, ez egy valóban óriási probléma. Ebben az esetben talán a de jure és a de facto helyzet tényleg óriási távolságra van egymástól. Hiszen hosszú időn keresztül nem megengedett, sőt a büntető jogszabályok is lefedik ezt a területet, de ha jól tudom, akkor a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás az elég gyenge ezen a területen. Milyen terveik vannak a stratégiáikban erre vonatkozólag? Harmadik kérdésem, Amikor Törökországban jártunk, ráébredtem arra, hogy a nem kormányzati szervezetek, akik a nőkkel kapcsolatos ügyeken dolgoztak, nagyon gyenge finanszírozásban részesültek. Van-e ezen a területen változás? És a legutolsó kérdésem, ha jól tudom, akkor Isztambulban a családon belüli erőszak sel kapcsolatos ülést, konferenciát fognak rendezni néhány napon belül. Kívánnak-e csatlakozni és kiegészíteni ezt az eseményt tudatosságot novelő programokkal az erőszak elleni fellépés érdekében? Köszönöm szépen, Bauer Most a szót Papadopulo asszonynak adom át, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt kilenc évben figyelemmel követtem a becsületbeli gyilkosságokat, mint az Európa Tanács tagja. És eh, megtapasztaltam eh, a török hatóságok viselkedését az embercsempészetben is. Törökországban még nagyon hosszú út van eh, a problémák megoldásáig. Ezek a problémák pedig nagyon eh, komolyak, hiszen a becsületbeli bűncselekmények nem szűntek meg, folytatódnak. Meglátogattam Isztambult, Ankarát, Antiókiát, és az életszínvonalban, a mentalitásban óriási különbségek vannak. Megtapasztaltam a nők közötti, főleg a kurd nők közötti analfabetizmust, és ez nagyon problémás. Nagyon nehéz Törökország számára az európai célokat teljesíteni a 2020-as stratégiában megfogalmazottakat, hiszen annyi különbség, eltérés van a régiók között, és Isztambul és Ankara nem Törökország. Törökország van óriási ország, ahol rengeteg különbség van. Sajnos, hogyha a kurdnők jogairól beszélünk, tudom, hogy nagyon magas közöttük az írás tudatlanok száma, és a saját nyelvük használják. Szeretnék hallani a kurdnők jogairól, hogy hogyan védik a kurdnők jogait. A második kérdésem pedig a pénzügyi támogatásra vonatkozik, amely az európai országokból érkezik. Az én országom is hozzájárul Törökország támogatásához. Szeretném megkérdezni, hogy eh, konkrét számokban eh, a támogatásból mennyi jut a nőkre és a civil társadalom támogatására, az NGO-k támogatására, hiszen tudom, hogy a török női képviselők például küzdenek azon tény ellen, hogy lekerüljön az alapszintű mozgalmakhoz a pénz. Az utolsó kérdésem arra vonatkozik, amit Janakudakis asszony mondott az előbb. Tudom, hogy az egyik oka annak, hogy Törökország eh, a csatlakozástól messze van, megemlítette Szanino úr is. Törökország nem teljesítette kötelességeit az Európai Unió felé. Hogyha Ciprusról beszélünk például, az ankarai jegyzőkönyvet nem írták alá, pedig kötelesek. Nagyon sok dolgot nem tettek meg, amit meg kellett volna tenni. Európai parlamenti képviselőként hogyan lehetek meggyőződve arról, hogy amit Törökország ígér az emberi jogok, a női jogok tekintetében, tényleg megvalósul-e és garantálják. Honnan hihetek abban, hogy Törökország tényleg teljesíti az Európai Uniós kötelezettségvállalásait? Hiszen itt van például a Ciprusi Köztársaság elismerése. Nem sikerült az elmúlt hét alatt ezt elérni. Ez a kérdés minden évben eh, felmerül Törökország kapcsán. És lenne még egy megjegyzésem. Tiuszad asszonyhoz azt hallottuk, hogy a banki, a műszaki téren, az orvosi tekintetben eh, a legmagasabb Európában. Szanino úr, helyes ez az adat? Hiszen véleményem szerint ez nem így van. Érdekelne, hogy hogy látja a nők foglalkoztatását ezekben az ágazatokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Papudopulo asszony. Nincs több kérdés a listámon ehhez a panelhez. Most akkor megadnám a két szakértőnknek a lehetőséget, hogy eh, válaszoljanak a kérdésekre, tegyék meg megjegyzéseiket. Először is Koszkun asszonynak adom meg a szót. Evet, ben bütün bu soruları e, atlamadan... E... Köszönöm szépen a szót. Megpróbálok gondosan válaszolni az összes kérdésre, amit hozzám intéztek. Mint Boszkur asszony a nők ellen elkövetett erőszakról beszélt, és azt mondta, hogy rendkívül fontos ez a téma, hiszen nap mint nap megtörténik ez az erőszak. Azon a területen, ahol ezt a megállapítást tettük, azokon a területeken minden szükséges intézkedést meghoztunk, sőt, új intézkedésekre is sor került a nők védelmében. Intézkedéseket hoztunk még arra vonatkozólag is, hogy akik el, hogyha ö, a nő már elvált, vagy még csak jegyben jár, akkor is védettséget élvezzen. Nagyon sokat léptünk elő az oktatás területén is, és az emberek tájékoztatása területén is, hogy a mentalitást megváltoztathassuk. Támogatjuk a rendőrök képzését is. 8 hónapon keresztül 23 rendőrtisztet képeztünk annak érdekében, hogy a nők elleni erőszak ellen jobban fel tudjanak lépni. Ami az egészségügyben dolgozókat illeti, Amennyiben egy nő egy kórházhoz, vagy egyéb gyógyintézethez fordul, akkor 2009 óta az a rendelkezés született, hogy, hogy ha egy nő egy rendőrségen jelenik meg, akkor nem vádolják abban a pillanatban, hogy felszólal, hanem csak felvesznek egy jegyzőkönyvet. És a rendőrség nem vonul ki a, a kórházba sem. Hogyha nagyon súlyos vádakat sorol fel ez a hölgy, akkor egy befogadó központba irányítják tovább. Jelen pillanatban 30, 69 ilyen központ van, ahol, és ezekben megvédik ezeket a nőket. Még nem volt olyan nő, aki egy ilyen befogadó központba irányítást visszautasított volna. Egy sor ilyen létesítmény van tehát, amelyet amelynek a létezését kihasználhatják a török nők. Ezen befogadó központok szállást is adnak, azon megállapodásoknak köszönhetően, amelyeket a kormány fogadott el és fog elfogadni az elkövetkezendő években. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek is követhessék az édesanyjukat ezekbe a központokba. Nyilvánvalóan nem csak a rendőri vagy egészségügyi területtel foglalkozunk, hanem a köztisztviselők képzésével is foglalkozunk. Eddig 1800 fő esett át ilyen képzésen, a kommunikáció területén pedig megpróbáljuk az emberek közötti egyenlőségre felhívni a figyelmet, a diszkrimináció elleni harcra felhívni a figyelmet. A nők elleni erőszak tudom, hogy egy olyan probléma, amelyet még nem oldottunk meg, de intézményi szinten az igazságügyi a, és az egészségügyi miniszter, valamint más részvevő felek segítségének köszönhetően sikerült előrelépéseket elérni. Hogyha a statisztikai adatokat nézünk, akkor azt látjuk, hogy konkrét cselekedetekben is, ben is megnyilvánul már a törvény betűje. az eljárások száma csökken, viszont a, ne, nem csökken, hanem nő, és ebből azt a következtetést vonthatjuk le, hogy a nők már nem félnek attól, hogy nyilatkozzanak arról az erőszakról, amelyet elszenvedtek. A nők elleni erőszak területén továbbra tovább kívánjuk növelni a tudatosságot. A következő kérdés arra vonatkozott, milyen alapokkal rendelkeznek a, például a miniszterelnök szolgálatai. A török költségvetési rendszerben az erőszak elleni cselekvési tervnek nincsen konkrét előirányzott költségvetése. A cselekvési terv nyomon követését az igazságügyminiszter, a belügyminiszter, az oktatási miniszter és a munkaügyi miniszter kell, hogy elvégezze, és minden miniszter előirányoz bizonyos pénzügyi eszközöket erre a célra. Minden intézmény a saját kötelezettségeit saját maga kell, hogy teljesítse és finanszírozza. Tehát azokat a cselekvéseket, feladatokat, amelyeket egy-egy minisztériumra bíztak, azt a minisztérium kell, hogy finanszírozza. A Boszkurt asszony utalt a pozitív diszkriminációra bizonyos területeken. Ez tény. Politikai szinten elmondhatom önöknek, hogy a pozitív diszkrimináció még nem látott napvilágot. 78 jelölt. Na, tehát különböző listákat sorolt fel az előadó, amelyen különböző jelentős számú nő szerepel. A különböző pártok jelöltjei között tehát több tucat nő szerepel. Ezeket a számokat természetesen lehetne tovább növelni hiszen a pozitív megkülönböztetés az oktatásban vagy a foglalkoztatás területén már megvalósult, már megjelent, és ahogy mondtam, ezeken a területeken a pozitív diszkrimináció már tény. Nagyon fontos, hogy nyomon kövessük, és kiterjesszük más területekre is ezt. Cornélészen asszony beszélt a 2020-as perspektíváról, és arról, hogy a csatlakozási folyamat az Európai Unióhoz pozitív hatást jelenthet, illetve megkérdezte, hogy ez a nők helyzetére pozitív hatással van-e, avagy nem. A csatlakozási folyamat szerintem önmagában nem elég. A nők többet szeretnének elérni Törökországban. Hogyha a 2000-es évekre visszatekintünk és megnézzük, hogy milyen jogszabályok születtek, az összes változás abban nyilvánul meg, hogy a kommunikáció megerősödött. Különböző terület, tartományokon sikerült helyi jogszabályokat elfogadni. Nagyon fontos lenne, hogyha az ENSZ nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó bizottsága határozatait is jobban figyelembe tudnánk venni. Ezek nemzetközi szervezetek határozatai persze hatással vannak a török nők helyzetére, de mindegyiket az illetékes minisztériumnak, az illetékes miniszternek kell megvizsgálnia és elgondolnia, hogy az mi országunkban mit tesz ezzel kapcsolatban. Az Európai Unióval kapcsolatban az is érdekes, hogy rengeteg török él az EU-ban. Ez nagyon fontos Törökország számára, hogy megerősítsük a két fél, a török és a EU-ban élő törökök közötti párbeszédet, a kopenhágai kritériumoknak való megfelelés nyilván egy olyan célkitűzés, amelyet Törökország el kíván érni. Remélhetőleg meg is fogjuk valósítani ezeket a követeléseket. Elhangzott, hogy a török és kurd származású nők között különbségek vannak. A kurd származásúak nem számítanak kisebbségnek a Lozáni Egyezmény értelmében. Minden török állampolgár első rangú állampolgár, nincsenek tehát különbségek, mindenki egyenlő, nincsenek különbségek az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben, a szolgáltatások ugyanúgy járnak minden állampolgárnak. Ami az esélyek egyenlőségét illeti, e területen is minden állampolgár egyenlő. Egyenlő, és ez mind, ezek a rend, lehetőségek mindenki számára rendelkezésre állnak. Ami a kurd nyelvet illeti, a török nyelv az oktatás nyelve, de vannak például a török rádiónak és televíziónak olyan csatornái, amelyek kurd nyelven sugároznak. A hivatalos nyelv azonban az országban a török. Ciprus tekintetében elmondhatom, hogy én nem vagyok politikus, de állampolgárként, török állampolgárként Ciprus jelen pillanatban nincs megszállva. Törökországnak kötelessége más országokkal együtt hogy garantálja bizonyos emberek biztonságát. És ezzel a témával kapcsolatban más nem is akarok elmondani. Törökország azokat a jogokat alkalmazta, amelyeket nemzet, amelyekkel nemzetközi megállapodások ruházták fel, ami a különböző intézkedéseket illeti. A vidéki nőkkel kapcsolatban vannak olyan szolgáltatások, amelyekhez ők is egyenlő mértékben hozzáférnek, a kultúra és más területén is egyenlő jogokkal rendelkeznek. A vidéki nők is. Természetesen a mezőgazdaság területén történő oktatás számukra az egyik legfontosabb. Aztán a, az anyakönyvezés a lányok megszületésekor. A, az országos anyakönyveztetéssel kapcsolatban elmondhatom, hogy a rendszerbeli probléma nincs az anyakönyvesztetéssel kapcsolatban, aztán, ami az oktatást illeti, azt láthatjuk, hogy e, most, ahogy informatikai rendszerre váltottunk át, minden születést regisztrálunk, és egyáltalán nincs diszkrimináció ezen a területen. Az oktatás területén van lehetőség arra, hogy államilag finanszírozzunk bizonyos e, nem kormányzati szervezeteknek a tevékenységét, ezek nemzetközi pénzeket is kapnak. Akkor, hogyha olyan projekteket alakítanak ki, amelyekkel ben együttműködünk velük. Az elnök azt mondja, hogy már nincs sok időm, úgyhogy a következő mondattal szeretném befejezni. Törökországban akkor, amikor növeljük az oktatás szintjét, amikor egyre jobban képezzük a nőket, az azt jelenti, hogy jobban hozzáférnek majd a munkaerőpiachoz. A becsületbeli bűncselekményekkel kapcsolatban mindannyian eltökéltek és elkötelezettek vagyunk, hogy a 2020-as célkitűzéseket elérjük, hiszen ezzel mindannyiunk élete javulna. Köszönöm szépen Sanino úrnak adom meg a szót, hogy hozzászóljon az elhangzottakhoz. Parancsoljon. Nagyon rövid lehetek hiszen úgy gondolom, hogy számos kérdést már megválaszoltak előttem. Tehát például a projektek száma, a civil társadalom számára nincsen mindent átfogó listám. A 2005 óta befejezett projektekről azt mondanám, hogy körülbelül a fele NGO-kat érint. Ez egy olyan szám, amit természetesen még ellenőrizni kell, a összes programmal összevetve, de eljuttathatok konkrét adatokat is önhöz, hiszen a projekteknek van egy teljes listája. A nők jelenléte konkrét területeken, tehát például felelős szükséggel bíró területeken, a munkaerőpiacon. Itt a szomszédom meg tudja ezt jobban válaszolni, hiszen ő a szakértője. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni meghívott vendégeinknek, hogy a vitánkban részt vettek. Most pedig áttérünk a mai témánk második részére. A török nők helyzetéről vitázunk, azon nők helyzetéről, akik a haladásért küzdenek, és szeretnék a legjobb gyakorlatokat is megvizsgálni. Üdvözlöm szakértőinkat itt a vitánk második részében először Nurger asszonyt üdvözölném, aki egy török gazdasági szervezetet képvisel, egy isztambuli nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó munkacsoportot vezet. Üdvözlöm, és most szeretném átadni a szót. Parancsolj! Köszönöm szépen. Köszönöm Boszkürt asszonynak is, és eh, a képviselőknek is, akik eh, itt részt vesznek eh, ezen a meghallgatáson. Én 90 és 94 között részt vettem a textil szektor kvóta tárgyalásain e, itt a parlamentben, és 82-ben pedig tolmácsként vettem részt az első tárgyalásokban, e, akkor hallgatóként, majd aztán a tárgyalóbizottság tagja lettem, és 1996-ban, amikor a Vámunió bekövetkezett, én voltam a textiliparnak, a ruházati iparnak a főképviselője, és eh, akkor annyira örültem, hogy eh, úgy döntöttem, hogy visszatérek az üzleti szektorba, és eh, azt reméltem, hogy az elkövetkezendő 15 évben már majd az Európai Unió tagjai leszünk. Na most 15 év után azt látom, hogy a tagság az nem is igazán téma, és nem is a mai témánk a csatlakozás. Most a nők jogai a téma. Én magam egy sor női szervezetet alapítottam, és azt gondolom, hogy Törökország számára ez egy rendkívül fontos téma, amelynek a fontosságát azonban nem mindenki ismeri el. 15 perc áll rendelkezésemre, üzletasszony vagyok, és gondolkoztam azon, hogy most a cégemet mutassam be, vagy pedig egy filmet mutassak be a nemi egyenlőségről. A film 14 perc, én 6 percet beszélek, lerövidítem a saját előadásomat, hogyha ezt az elnök asszony engedélyezi. Tehát én most kicsit kicsit most öt percig még alkudozni fogok önnel. A film nagyon fontos ugyanis, és nagyon sok mindent illusztrál, ami itt elhangzott. A történelemben először a történelemben először be tudunk mutatni egy olyan területet, ahol vezető szerepet játszunk. Nők a férfiak segítsége nélkül, támogatása nélkül egyébként nem tudjuk felgyorsítani az előrelépést, a haladást. Beleegyezik, hogy ezt a filmet most megmutassuk? Nagyon egyszerű tárgyalni. Szerintem megnézhetjük a filmet, 5 percig nézhetjük, de utána nagyon lerövidítjük a hozzászólásodat, tehát most akkor nézzük meg a filmet. Well,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 The subtitles. Okay. El tudják olvasni a feliratokat?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 változ nevű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 Köszönöm. Köszönöm a film bemutatót. És most szeretném Nur Gernek átadni a szót, hogy kommentálja néhány dolgot a filmből. Parancsolj! Remélem, hogy el tudták olvasni a feliratokat. Sajnos a hang angolul nem volt meg. Amit mondhattunk, az már mind elhangzott, és ezért megígérhetem, hogy nagyon gyors leszek a prezentációban. Az első feminista, Kemal Atatürk volt, aki jogokat adott nekünk a, második, a 20. század elején. És szeretném megköszönni az első nőknek, hogy hozzájárultak a nők helyzetének javulásához Törökországban. Ezek nagyon tiszteletre méltó asszonyok voltak. Ezt a filmet egy nagyon fontos felmérés kiegészítéseként végeztük el, ahogy Papadopulo asszonynak is reagálhassak. 295-en válaszoltak a Tisziád tagjai közül, és azt tapasztalhattuk, hogy 25-ről 35 százalékra nőtt a nők aránya ezen a szervezeten belül. A vezetésben 3 százalékos növekedést sikerült elérni 10 év alatt. 18%-ra nőtt a vezető beosztásban lévő nők száma. Ez magasabb, mint az átlag 12%-os női részvételi arány a vezetésben. Amikor az oktatás fejlődik, akkor azt látjuk, hogy kb. 70%-os a nők részvétele az oktatásban. Ez ugyanolyan szám, mint a férfiak esetében. Az alkalmazott nők száma tekintetében szintén jó a helyzet, és most gyorsan elmondanám, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy javítsuk tovább a helyzetet. A szülői szabadságra az apák is el kellene, hogy tudjanak menni a formális gazdaságban csökkenteni kell az egyenlőtlenségeket. Nagyon fontos az is, hogy a nők maguk is érdeklődést mutassanak. Saját üzleti tapasztalataimról most nincs időm beszámolni, de hogyha Tehát, hogy ha van kérdésük, akkor azt esetleg négy szem közt feltehetik nekem majd a beszámoló után. Nagy, valami nagyon érdekes történik a parlamenti részvétel területén, már majdnem 20%-ot fog ez elérni, miközben az európai és világ átlag ennél alacsonyabb. És ez a nagy növekedés az a női platform, Applicadant Platformó támogatásának köszönhető, akik nagyon nagy nyomást gyakoroltak ez alkalommal a politikusokra, hogy növeljék ezt a számot. A közös stratégia és az európai stratégia tekintetében, amikor a 2020-as európai stratégiát elolvassuk, azt látjuk, hogy a jobb munka és családi élet egyenlőség, a nők elleni erőszak csökkentése, illetve a bérszakadék csökkentése. Nagyon egyetértünk ezzel a stratégiával, de még Törökországban is sok tennivalónk van, hogy jobb számokat érjünk el, mint az Európai Unió politikusainknak és a közösségnek is. Mindig azt mondjuk, hogy a mi vagy, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a 16. legnagyobb gazdasága vagyunk a világnak. A célunk az, hogy a 10. legnagyobb gazdaságá váljunk, de a női egyenlogúság normái tekintetében szinte az utolsók vagyunk, ezért drasztikus intézkedésekre van szükség, hogy ezt javítsuk. Például Spanyolország, Olaszország és Svédország példáját követhetjük. Igen, a nők egyenlőek az alkotmány és a törvény előtt, de azt akarjuk látni, hogy ezeket meg is valósítják. És szükségtelen mondanom, hogy mi, mint nem kormányzati szervezetek, óriási felelősséggel és rengeteg kötelességgel viseltetünk ebben. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a filmet és prezentációmat is bemutathattam önöknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt az információt. Most tovább lépünk. Handán Kaglajan asszony kap szót. Szeretettel üdvözlöm szakbizottságunkban. Kaglejan asszony az Ankarai Egyetem Politika Tudományi Intézetének emberi jogi tanszékének tanára. Emellett szakszervezeti szakértő, az Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezetében dolgozik. Szívből üdvözlöm, öni a szó. Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Başkan, FEM komitenin değerli üyeleri. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony, tisztelt meghívottak, tisztelt résztvevők. Az egyik utolsó felszólaló vagyok, ez mindig kicsit kockázatos dolog. Nem akarom nagyon lefárasztani önöket egy hosszú beszéddel. Prezentációmban ma szeretnék azokról az akadályokról beszélni, amelyek még mindig a nők és férfiak egyenlősége előtt tapasztalhatók Törökországban, illetve a diszkriminációról, ami még ma is létezik. A politikai életben való részvételben. Emellett tudományos munkát végeztem a házasságon belüli erőszak területén, ennek a területnek szakértője vagyok tehát. De most nem csak oktatóként, egyetemi oktatóként, vagy szakszervezeti szakértőként szeretnék beszélni, hanem mint egy feminista mozgalom tagjaként, egy kurd feministaként is szeretnék felszólalni. Boszkult asszony nagyon sok információt adott nekünk a nők és férfiak közötti Törökországban létező egyenlőtlenségekről. Leila asszony is beszélt arról, hogy mit teszünk a házasságon belüli vagy a családon belüli erőszak, illetve a nők elleni erőszak ellen. Jogszabályi szinten nagyon fontos lépések történtek. Különböző kezdeményezésekre került sor, hogy az egyenlőtlenségek ellen fellépjünk, a különböző családon belüli erőszakos cselekmények ellen fellépjünk. De ahogy mások is mondták, sajnos azt kell látnunk, hogy nem történt óriási előrelépés ebbe az irányba. Bizonyos jogszabályi döntéseket meghoztak, de ez nem, alkalm, nem akadályozza meg azt, hogy nap mint nap hárman, három nő hajon bele az ellene előkövetett erőszakba, amit férfiak követtek el ellene. Tehát még mindig nem alkalmazzák megfelelően a jogszabályokat. Például a nőket még mindig nem sikerül megfelelőképpen védeni Például az Aisha Pasele ügy most napi renden van. Itt egy olyan nőről van szó, akit nagyon hosszú időn keresztül fenyegetett a férje, védelmet kért, de mivel elvált asszony volt, a védelmre vonatkozó kérését nem fogadták el, és az elvált férje egy idő után megölte. Nagyon sokat beszéltünk erről az ügyről, és egy másik ügyről is Törökországban. Egy 12 éves lány, legalábbis 2003-ban 13 éves volt, több mint 100 férfi megerőszakolta. Az eljárás 2010-ig tartott, és az eljárás végén a különböző büntetés csökkentésekkel a jó viselkedésre hivatkozással az összes elkövetőt elengedték. Úgy tettek, mint hogyha ez a kislány, ez a 12 éves kislány önként részt vett volna ebben a borzasztó cselekedetben nem szabad a különböző intézkedéseket megvetni Törökországban, de azt tapasztaljuk, hogy az nők egyenlőség előtt még mindig rengeteg akadály van, és ez nagyon sok nő életébe kerül. Miért? Mik ezek az akadályok? Mik azok a tiltások, amelyek még mindig akadályt jelentenek? Először is az a harc, amelyet a házasságon belüli erőszak ellen folytatunk, a feminista mozgalom részvételével kezdődött. Néhány nemzetközi egyezményhez csatlakoztunk, amelyek következtében eh, harmonizálni kell a jogszabályunkat, jogszabályainkat, például az AKI kommunitárhez. Azonban nincs általános megközelítés a társadalomban ezzel az ügyel kapcsolatban. Sőt, egy olyan családi ideológia van, amelyet a kormány is támogat, amely nagyon konzervatív és vallási hiedelmekkel átitatott. Megpróbáljuk hangsúlyozni azt, hogy mi a nők funkciója, szerepe a családon belül. Az állam által támogatott konzervatív elképzelések szerint a nőknek a szerepe az, hogy rengeteg gyerekük legyen, és hogy a férfiak dolgában ne szóljanak bele. Még mindig nagyon kevés lehetőség van a nők számára, hogy dolgozzanak, hogy a gyermekeiket valamilyen gyermekgondozással foglalkozó intézménybe el tudják helyezni. Hiszen ilyenek ilyennek nincsenek. Amíg ilyenek nincsenek, addig nem nagyon realista cél az, hogy a nők a munkavilágában inkább részt vegyenek. Nagyon konzervatív tehát a társadalom, és van egy rendkívül konzervatív áramlat. Ugyanez mm, a házasságon belüli erőszakot sem tekinti komoly bűnnek. Egy teológia professzor például azt állította, hogy a nők felhívják a férfiakat arra, hogy erőszakolják meg őket azáltal, hogy kihívó ruhákat viselnek. Ezt egy professzor mondta. És azt mondta, azt mondom, hogy az, aki ilyet mond, az bűnt követel, hiszen legitimizálja azokat a bűncselekményeket, amelyek amúgy jog szempontjából elítélendőek lennének, és ámulatba esek, amikor ilyeneket hallok. Hadd mondjak még egy példát. Az oktatásban, képzésben, az egészségügy területén ezeket nem szociális alapon járó jogoknak, hanem kereskedelmi szolgáltatásoknak tekintjük. társadalmi igazságszolgáltatás sajnos nagyon visszaszorult, és ennek az első áldozatai a nők. A nacionalizmus, a militarizmus és más akadályok szintén nehezítik a harcunkat, hiszen amikor megszólalnak a fegyverek, akkor a nők hangját már nem halljuk meg. A kurd nőkről ők sokkal inkább áldozatai a diszkriminációnak, mint a többiek, a hivatalos politika miatt, amely már nagyon régóta fennáll, illetve a fegyveres harc miatt, ami több ezer ember életébe került, több sok-sok falut teljesen elnéptelenítettek ezek az események, és rengeteg nőt megerőszakoltak az események során. A kurd nők nem vesznek részt igazából abban a, azokban a lehetőségekben, amelyek a török társadalomban a nők előtt megnyílnak. A török nyelv a hivatalos nyelv, de ez nem az ő anyanyelvük. A férfiak megtanulják a török nyelvet a katonai szolgálat során, a nők azonban nem. És a nyelvi problémák az egyik olyan akadály, ami a kurd nőket megakadályozza abban, hogy a társadalmi életben részt vegyenek, hogy tájékozódjanak, és jogaikat érvényesítsék. Az állampolgári rok egy része nem tud jogaival élni, mert egyszerűen nem is tud ezekről a jogokról, tehát ezektől a jogoktól megfosztottak, és bizonyos szexuális diszkrimináció áldozatai is. A fegyveres harcok során azt láthatjuk, hogy teljes falvak néptelenedtek el. Egyrésztről ez volt a következménye. Másoldalról viszont az, hogy a falvak megvédésére bizonyos emberek fegyvert kaptak az államtól. Ezért azt láthatjuk, hogy ezek a nők két tűz közé szorultak, idézőjelben és képletesen értve. Ennek a rendszernek nagyon káros hatásai vannak. A társadalman sokkal több fegyver található az emberek kezében, ami a nők elleni erőszakot is növelte. Azt látjuk, hogy egyre több nőt ölnek meg automata fegyverrel azokban a régiókban, ahol ez a faluvédelmi rendszer létezik. Sok olyan nő van, szintén, akik öngyilkosságot követnek el ugyanezekben a régiókban, ahol sokkal több az átlag emberek kezében az automata fegyver. Végeztünk Isztambulban egy kutatást azon nőkről, akik Isztambulba érkeztek, kurd származásúak és vidéki területeket hagytak el a fővárosért. Ezek a nők azért hagyták el elhagyták a falvaikat, de úgy, hogy nem tudtak felkészülni a városbeli életre. Gyakorlatilag összes tulajdonukat ott kellett, hogy hagyják a faluban, amit elhagytak, és gyakorlatilag az is egy küzdelem, hogy életben maradjanak a nagyvárosban. Azt láthatjuk, hogy sokkal paternalistább a kurd nők fölötti ellenőrzés, akik a nagyvárosban élnek, mint a társadalom át, országban átlagosan. Tehát sokkal paternalistább a kurd családok élete, hogyha a nagyvárosban élnek, mint hogyha vidéken. Az, hogy le tudjuk küzdeni az akadályokat, ahhoz először fel kell ismerni, hogy mik ezek az akadályok. Ezért végzünk kutatásokat. Azon túl fel kell, zár, fel kell tárni a vidék elhagyása, a fegyveres konfliktusok és a nők helyzete közötti kapcsolatokat. Meg kell vizsgálni, hogy ezeknek a nők és férfiak egyenlősége tekintetében milyen, következtetése, milyen következményei vannak. Törökországban nagyon káros hatásai voltak a társadalomra, például az automata fegyverek elterjedésének. Meg kell vizsgálnunk, hogy a nők helyzetére milyen hatással volt az elmúlt évek eseményeinek sora, és hogyan tudunk ezen káros hatások ellen fellépni, milyen intézkedésekre van szükség. Nagyon fontos, hogy a nők vállalják a felelősséget a saját életükért, sokkal aktívabbak legyenek. Ami Törökországban jelen pillanatban történik, az nem elégséges. Egy oldalról ott vannak ezek a konzervatív hagyományok, az egyre terjedő vallásosság. Azt láthatjuk, hogy a kurd nők helyzete ma csak a kurd kultúrához való tartozásukkal írható le. Vannak más áramlatok is azonban a társadalomban, de ebből ezek a nők kimaradnak. Beszélnek a keleti nőkről, a kurd nőkről, a vidéki nőkről. Persze vannak keleti nők, de ma ezen túlmenően ez is változik. Már vannak nagyon sokan, akik nyugaton és nyugati életmód szerint élnek. Nem mondhatjuk, hogy alulfejlett egy társadalom, de a családon belüli paternalista, atyai kontrollt és a férfiak általni ellenőrzést valahogy enyhíteni kéne. Azt látjuk, hogy a különböző tendenciák mind összekapcsolódnak. A nyugati országokban is találhatunk hasonló mm, jelenségeket. Itt is iszlám társadalomról, keleti társadalomról beszélnek. De nem, nem erről van szó, arról van szó, hogy paternalista hatások minden országban, minden kultúrában érvényesülnek, még a mai nyugat-európai államokban is. Törökországban nem szabad mindent a kurd kultúrával magyarázni. Nem szabad, hogy leredukáljuk erre a magyarázat kérdését. A kurdok nem annyira különbözőek, és nem a kurd kultúrában keresendő a probléma gyökere. A kurdok nem csak áldozatok, és nem szabad csak áldozatként tekinteni rájuk. Persze, időről időre bizonyos erőszakos cselekmények áldozataivá válnak, nagyobb mértékben, mint a többiek, de az elmúlt 30-40 évben tapasztalatot is gyűjtöttek, nagyon fontos tapasztalatot, úgyhogy az ő helyzetüket nem szabad csak a kurd kultúra perspektívájából vizsgálni. Láthatjuk, hogy mindezek ellenére megerősödtek, hiszen ők is részt vesznek a helyi, regionális politikai életben. kutatásainkban, és nagyon sokat dolgoztam ezen a területen, ezen túlmenően azt is megvizsgáltuk, hogy a kurd nők hogyan változtatták meg a kurd politikát. A következő dolgot állapítottuk meg. A politikai követelésekben a különböző politikai kontextusban megfogalmazott követelések között mindig megtaláltuk a nők és férfiak közötti egyenlőség követelményét. Ezzel nagyon komolyan hozzájárultak a kurd politika változásához Törökországban. Az egyetlen párt, amelyet a kurdok támogatnak, a BDP, az egyetlen olyan párt, amelynek 40%-os kvótája van a nőkre vonatkozólag, és ennek a pártnak a képviselői között 38%-ban nőket találhatunk. Még ez a két százalék illetve más pártokban 2-8% között van ez az arány. Elnök azt, azonnal befejezem. Vannak nagyon hasonló dimenziók, jelenségek az országunkban, amikor a jövővel kapcsolatban stratégiákat fogadunk el, amikor jövőképet építünk, akkor nagyon fontos, hogy a nőket is vonjuk be ezekbe a stratégiákba. Persze vannak női képviselők, női politikusok, de nem szabad ezzel megelégednünk. Nem szabad megelégednünk azzal, hogy egy női részvételi kvótát fogadunk el, hanem a probléma kontextusát kell teljes mértékben átlátnunk. Köszönöm szépen. Akkor most megadom a kollégáknak a szót, minden résztvevőnek, de az első felszólalónk a Boszkurt asszony, parancsolj. Köszönöm. Szeretném megköszönni a két előadónak a bevezetőjét. Nagyon sok kérdésem van. Nurger asszonynal kezdem. Örülök, hogy megállapíthatom, hogy a munkájukban elgondolkoztak a 2020-as stratégia értelmében a nők munkavállalására is. Tehát nagyon fontos ez, hiszen nem csak a nők érdeke, hanem a munkáltatók érdeke is, hogy megváltoztassanak valamit ezen a téren. Ezután rákérdeznék, hogy együttműködnek a kormányzattal, és hogyha nem, akkor miért nem? hiszen úgy gondolom, hogy ez hozzáadott értéket képviselni. Csalajan asszonytól kérdezném most a következőket. Azt mondja, hogy a nők elleni erőszak terén nincsen javulás. Egyetértek, nemrég Törökországban jártam és beszéltem nőkkel, olyan nőkkel, akik nőházakban, menhelyeken vannak, és azt mondták ők is, hogyha a nők elválnak, akkor általában semmi sem védi őket a korábbi férjtől, aki esetleg utánuk jár. Nagyon furcsa ez, és mindenképpen szükséges védelem. És ami a leginkább sokkal, az az, hogyha nyilvánvaló, hogy a volt férje stalker, tehát hogy utána jár a volt feleségének, és volt egy ilyen eset, hogy összeverte a volt feleségét, összetörte a csontjain. Volt védelem elméletileg, de a rendőrség megjelent, elkapta a férfit, egy éjszakára börtönbe dugta, aztán utána hazasétált szépen másnap reggel. Ez azért nem segít sokat. hogyha ez a férfi a szomszédjával tette volna ezt, és hogyha a szomszédja jelentette volna fel, gondolom néhány hónapra azért börtönbe zárták volna, más lett volna az ügy megítélése. Tényleg eh, lehetőséget kell teremteni arra, hogy eh, az ilyen embereket azonnal megbüntessék, hogy ne merjék a nőt bántani. Most érdekelne a reakciója, és még két kérdésem lenne Csáján asszonyhoz. Beszélt a 2020-as vízióról is. A nők, hely, a kurd származású nők helyzetében még számos probléma van. Hogyan lehetne ezeket a nőket is bevonni a 2020-as vízióba? Az utolsó kérdésem pedig nagyon konkrét. Itt aktuális eseményekről van szó. Múlt hétfőn mutatkozott be 12 jelölt, akiknek nem engedték meg, hogy felvegyék őket a parlamenti választási listára, ők mind kurd származásak voltak. Hogyan reagál erre? Hiszen ez a demokratikus participációt akadályozza. Köszönöm, Boszkürt asszony. Most átadom a szót Keskrelepszka asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint ahogy a filmben is eh, láttuk, jelenleg a nők a parlamentben kb. 9%-os arányban képviseltetik magukat, de helyi szinten még alacsonyabb a nők részvétele a közéletben a döntő szempont a pénzügyi függetlenség hiánya. Annak ellenére, hogy a munkaerőpiachoz hozzáférnek elméletben, a gyakorlatban más a helyzet. A nők körében 80, az, a munkanélküliek között 80% a nők aránya. Nagyon gyakran előfordul egy családban a férj kényszeríteni őt, hogy maradjon otthon a gyerekkel, és aztán az nem tudja kiteljesíteni szakmai karrierjét. A statisztikák szerint 2000 2009-ben 36 millió volt a női népessége Törökországnak, és ezek közül csak 6 millió volt a munkaerőpiacon aktív. Az oktatás talán a legnagyobb probléma és kihívás, illetve az oktatásban való részvétel hiányosságai. Annak ellenére, hogy volt egy kis előrelépés ezen a területen, még mindig sok az írás tudatlan nő és lány, és ennek következtében a nők nehezebben tudják betölteni társadalmi szerepüket. A férfiaktól való függőség az erőszakot is <clears throat> erőszakot szül. 39% a válaszadóknak azt mondja egy felmérés szerint, hogy ellenük követtek el erőszakot, és ezeknek 4%-a tett csak feljelentést a rendőrségem. Tehát eh, ez is mutatja, hogy a nők nem tudnak élni a jogaikkal. Emellett eh, említettük Emellett említettük még a becsületgyilkosságokat is, ami szintén egy nagy társadalmi probléma. A nők helyzete a török társadalomban még mindig eh, kérdéses. Annak ellenére, hogy a papíron mindenféle jogokat élveznek. Mégis a legiskolázottabb nők is diszkriminációt szenvednek el a közéletben és magánéletükben is. Tudjuk, hogy ebből a szempontból a munkanélküliség megint csak egy bító körülmény, munkanélküliség aláássa a nők emancipációját. Van egy konfliktus a hagyományos és a modern felfogás között. Ami a jogi keretet illeti, nos a jogi keret az úgy, ahogy elfogadható, de a jogi keret, a jogszabályok végrehajtása már problémás. A nőknek tehát folytatniuk kell a harcot a jogaikért. Van tehát egy ellentmondás a modern és a hagyományos életfelfogás között. A problémákat és ezt a konfliktust nem lehet feloldani néhány jogszabályjal. Üdvözlendő ugyanakkor az, hogy a nőszervezetek harcolnak a már meghozott jogszabályok végrehajtásáért és tiszteletben tartásáért, valamint a nemzetközi egyezmények betartásáért, és ezt teszik sokféleképpen. Ha szeretnénk megváltoztatni a nők helyzetét, akkor egy sor fontos és konkrét intézkedésre van szükség. Nem csak a jogszabályok javítására, hanem a nők helyzetének konkrét javítására is. Második dolog. Az intézkedésekkel a férfiakat is meg kell célozni. Tudniuk kell, hogy a nők jogainak megsértése szankciókat von maga után. A film vége felé láttuk, hallottunk egy olyan mondatot, miszerint egy szárnyal nem lehet repülni. Ön, Gerasszony, meg tudja nekünk mondani, hogy mikor fejlődik majd ki a török nőknek a második szárnyuk, és mikor lesznek képesek repülni, mert csak akkor lesznek boldogok. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor most Papadopulo asszony kap szót, parancsoljon. Nagy benyomást tett rám, amit csak Lejen doktortól hallottam, hiszen eh, ismerem a kurd nők helyzetét, és nagyon őszintén mutatta be az igazságot. A kérdésem a következő. Láttam az eh, életrajzából, hogy aktivista, író, olyan nő, aki nagyon eh, sokat tesz a diszkrimináció ellen, az erőszak ellen, a török nők helyzetéért. A kérdésem a következő. Milyen mértékben vesz részt a szociális párbeszédben a kurd nők szempontjából? Amikor Törökországban voltam, és rákérdeztem, hogy az NGO-k és a civil szervezetek részt vesznek-e a társadalmi párbeszédben a választások érdekében, akkor olyan panaszokat hallottam, hogy nincsen aktív részvétel a kurdok részéről. Csak néhány NGO részéről. Szeretném tudni, hogy személyesen mm, mennyire vesz részt országa jövőjének alakításában. Másodszorban a demokrácia deficitre utalnék, amely még mindig létezik. Tényleg léteznek hiányosságok, fel is sorolt számos hiányosságot, és szólt konkrét stratégiáról is. Gondolja, hogy a török kormányzatnál megvan az akarat, hogy igazi hatalmat adjon a nőknek? És Koszkön asszony azt mondta, hogy ő nem politikus, és azt mondta, hogy Cipruson nincsen megszállás. Ez nem így van szeretném egy kurd nőtől is hallani, aki tényleg szenved az elnyomástól. Tudja, hogy hogyan nyomják el Törökországban a kisebbségeket. Tehát szeretném megkérdezni tőle, hogy Cipruson van-e megszállás, vagy nem. Hiszen azt is tudom, hogy a török nők szenvednek Ciprus elfoglalt, megszállt részén. Szenvedtek januárban, februárban is óriási tüntetések is voltak. A török nők protestálnak a török megszállás ellen a megszállt Cipruson. Én nem vagyok politikai állatfajta, csak egy nőjogi aktivista vagyok. Köszönöm, Papadopoulou asszony. Most átadom a szót egy percre Tekjen asszonynak. Thank you very much for the... Köszönöm szépen a szót. Két kérdésem lenne két felszólalóhoz, Ger asszonyhoz, a Kagedal török eh, nők szervezett török vállalatok szövetségét képviselem Brüsszelben. Szeretném megkérdezni, hogy a kapcsolatokat hogyan lehetne fejleszteni? Tehát eh, hogyan lehetne az európai és a török eh, vállalatok, illetve a nők közötti együttműködést eh, fejleszteni? A makrohitelekről is hallanék. A mikrohitelek általában a nők szegénységét erősítik. Hogyan lehetne a nagyobb hitelek helyzetét javítani Törökországban? Boszkurt asszony is rákérdezett a két kurd listán lévő jelöltre. Mit gondol a török választásokon a bejutási küszöbökről? Köszönöm. Köszönöm. Nincs több felszólalási igény. Akkor most átadnám a szót a meghívott vendégeinknek. Mindenek előtt eh, Nurger, asszonynak adom meg a szót, parancsolja. Köszönöm. Boszkurt asszonynal kezdtem, hogy hogyan működünk együtt a kormányzati szervekkel, hogy javítsuk a helyzetet. Azért forgattuk ezt a filmet, mert szükségünk van a közvélemény érzékenységére és figyelmére, hogy milyen a helyzet igazából. Hogyha megnézzük a valós életet, akkor megértjük, hogy annak érdekében, hogy a nők bekerüljenek az üzleti életbe, bekerüljenek az élet körforgásába, javítanunk kell a gyermek gondozási rendszert, a bölcsődei óvodai férőhelyek számát növelni kell, hiszen a nők elenyésző száma fér hozzá gyermek megőrző intézményekhez és csak is a magas jövedelmű nők élhetnek ezzel a lehetőséggel. Programot készítünk elő, amelyet az új kormánynak szeretnénk bemutatni, hogyha a választások lezajlanak, hogy hozzanak létre egy programot, melynek a lényege segítene esetleg az angol kifejezéssel? Igen, az óvoda. Tehát a program neve legyen minden utcában óvoda. Egy óriási projektet készítünk elő, hogy ez létrejöjjön. A nőknek így egyszerűbb lenne a gyermekeiket óvodába adni, és utána elmenni a munkahelyükre. Ezek még mind kezdő szakaszban vannak, egy másik projekt pedig eh, a napi anya projekt. Tehát egy eh, bizonyos végzettséggel egy eh, nő vállalhatna gyermekfelügyeletet egy másik nő családjában. Lenne egy harmadik projektünk is, ez pedig olyan alapvető szabályokon alapul, hogy Törökországban más az életmód. Az emberek nagy házakban laknak, tehát új városok születnek, több tízezer lakosú városok, és ezekben a városokban kötelező lenne óvodát létrehozni. Tehát amennyiben ilyen új városok, város negyedek születnek, akkor kötelező legyen az óvoda. Ezek azok a projektek, amelyek mentén szeretnénk együttműködni az eljövendő kormányzattal, hogy megkönnyítsük a nők életét. De mondanom kell valamit a szociális felfogásról is. A nők 62%-a azt mondja magáról, hogy háziasszony a házi asszony számukra karrier. És megkérdezzük őket, hogy szeretnének-e dolgozni, hogyha lenne lehetőségük, akkor azt mondják, hogy nem. Azt mondják, hogyha fizetést kapna, és lehetősége lenne dolgozni, akkor a nagy többség azt mondja, hogy nem szeretne dolgozni. Úgy gondolom, hogy ösztönzőket is létrehoznunk kell a háziasszonyok körében, hogy függetlené váljanak gazdaságilag, és ez is egy lehetőség számukra. De az egyetemi végzettséggel rendelkező nőknek kb. 70%-a munkában áll. És ők két gyermek kig munkát vállalnak. Tehát ami pedig a vállalkozási perspektívákat illeti, makrohitelek, mikrohitelek, az a Kagidar új igazgató tanácsának az elnökévé választottak, és a magánbankokat látogatjuk meg minden városban, hogy szorgalmazunk azt, hogy a nők megfelelő képzésben részesüljenek, hogy vállalkozóvá váljanak azonban eh, a nők nagyon alacsony százaléka a vállalkozó. Törökországban, hogyha 20 százalékos az analfabetizmus a nők körében, és hogyha az oktatási szintet tekintve nagyon kevés nő kap megfelelő képzést, akkor nagyon nehéz eh, vállalkozóvá lenni, tehát hiszen először ismeretekre kell szert tenni, és csak akkor lehet vállalkozni. A hitel kihelyezések esetében pedig eh, fontosabb eh, a légkör megteremtése, tehát hogy a nőket egyenrangúnak tekintsék, és hogy Törökországban a média például nem engedi meg a nőknek, hogy egyenjogúként jelenjenek meg. Tehát mi, mint a többi nem kormányzati szerv, tényleg együttműködünk annak érdekében, hogy javítsuk a helyzetet. Úgy gondolom, hogy a politika terén sikerült nagy eredményt elérnünk a participáció tekintetében. 100-120 nő van a parlamentben. Történelmünkben először. Úgy gondoljuk, hogy ez tényleg begyorsítja a jogalkotás sebességét. A jövőben pedig úgy gondolom, hogy ez eh, felgyorsítja a folyamatokat. Adnék egy példát a víz forrása. Igazából sokáig tart, amíg elérjük a forráspontot, ha vizet forralunk. Úgy gondolom, hogy Törökországnak tovább kell haladni ebben a tekintetben, még akkor is, hogyha a aktuális számok számomra múltat mutatják. Nagyon bizakodó vagyok a jövő tekintetében. Törökország és a török nők szempontjából nagyobb gyorsulásra lenne szükségünk. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Köszönöm. És most átadom a szót Cságlaján asszonynak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, Öncelikle Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a 10%-os részvételi küszöböt illeti, ez ellentétben áll a demokráciával. A választásokkal kapcsolatban ezt tudom tehát elmondani. Ami pedig a BDP női részvételre vonatkozó előírásait illeti, azok a nők, akik képviselők a BDP-n belül modellt jelentenek Törökországban. Ez egy pozitív modell. A változásnak egy modellje lehetőséget ad arra, hogy az emberek átlássák, hogy a nők is, a középosztály, az jól képzett csoportok tagjaivá válhatnak. A BDP-ben azt látjuk, hogy ezek az emberek, ezek a nők nagyon különböző háttérből érkeznek. Ezt is érdemes végig gondolni. Természetesen vannak akadályok, és ez szociális problémákat jelent. De ez nem csak a kurd nők számára probléma, hanem egész Törökországban. A kurd származású nők a feminista szervezetekben nagy mértékben részt vesznek, konstruktív párbeszédet kezdeményeztek, ami egyébként nagyon jól működik. Egy korábban nem ismert párbeszéd valósul meg jelen pillanatban és ez köszönhető a nők szervezeteinek. A társadalmi béke konkrét eredménye ennek az erőfeszítésnek. A női szervezetek továbbra is fellépnek a kirekesztés ellen. Azok a szervezetek, amelyek nőkből állnak, számos különböző témát megtárgyalnak. Van egy kezdeményezés, amelyet nők indítottak, a Nők a Békéért névvel. Különböző törökországi területekről érkeznek ezek a nők, akik ebben a kezdeményezésben részt vesznek, és szerintem megérdemli a munkájuk a támogatást. A társadalmi párbeszéddel, a szociális párbeszéddel kapcsolatban is kaptunk egy kérdést. Én részt veszek-e a szociális párbeszédben? Nemzeti szinten úgy gondolom, hogy a nők státuszával kapcsolatban a nők részt vesznek a az oktatási, a politikai, gazdasági területen is a szakszervezeti munkában. De ha nemzetközi területről beszélünk, akkor jelen pillanatban azt mondhatom, hogy nemzetközi szinten még nem vettem részt a ilyen munkában. Annyi negatívumot hallottunk, van-e remény? Ezt is megkérdezték tőlem. Hát már sikerült eredményeket elérni, nyertünk csatákat. Például 2005-ben új BTK-t BTK-t fogadtak el ekkor, És az a tény, hogy a női szervezetek kezdik a kritikus méretet elérni. Ez azt, jel, ez azt jelenti, hogy most már tudjuk hallatni a hangjukat. Köszönöm, és remélem, hogy minden kérdésre sikerült válaszolnom. Elnök, köszönöm szépen a választ. Volt még egy kérdés, Koszkun asszonyhoz, úgyhogy pár percet adok, hogy erre is tudjon válaszolni. Köszönöm. Elnök asszony. Szeretnék egy pontot pontosítani. Boszkurt asszony a befogadó állomásokról beszélt, azon menedékekről, amelyek nem feltétlenül tudják befogadni azokat a nőket, akik elváltak. Azonban az 1003, 4320-as számú törvény a család védelméről lehetővé teszi az eltávolítást, azt, hogy az erőszakos házastársat elválasszák a az ő áldozatául eső házastársától. Tehát ez a törvény lehetővé teszi éppen ezeknek a nőknek is, hogy az egészségügyi szolgálathoz vagy a rendőrséghez forduljanak. Azonban a büntető törvénykönyv szintén elmondom, hogy nem tesz különbséget az elvált nők, a házas nők, vagy a volt házas nők között, akkor, hogyha erőszak áldozatai. Amennyiben ellenük áll, erőszakot követnek el, akkor az elkövető büntetendő. Tehát nem teszünk közöttük különbséget a jogszabályi szinten. A családvédelméről szóló jogszabályt meg fogjuk változtatni. A nő, hogyha jegyben jár, vagy feleség, vagy elvált asszony, akkor egyformán jogosult a védelemre, és arra, hogy eltávolítsák az erőszakot elkövető férfi az ő környezetéből. Öt éve érvényben van már ez a jogszabály, azt láthatjuk, hogy egyre nagyobb számban alkalmazzák is. A gyermekek is követhetik a nőket a helyre. Most az oktatás, a tájékoztatás szintjét szeretnénk növelni, javítani. És azt szeretnénk, hogyha ezek a nők a munkaerőpiacon is megjelenhetnének. A jövőbeli perspektívával kapcsolatban engedjenek még meg pár szót. Azok a bíróságok, amelyek ezzel a területtel foglalkoznak, egy sor különböző pénzügyi támogatást és oktatást kapnak. Ezen nők, akik védelmet élveznek, szintén kaphatnak képzést annak érdekében, hogy utána a magánszektorban el tudjanak helyezkedni. Nagyon fontos, hogy egyre jobban hozzáférhessenek a munkaerőpiachoz ezek az asszonyok, ezért új jövőképre van szükségünk, olyan célkitűzésekről, amelyeket már meghatároztunk, és amelyeket rövidesen konkrétumra is lefordítunk. Köszönöm. Köszönöm. És most pedig átadom a szót Boszkört asszonynak, aki az előadónk, és aki a ma délutáni beszélgetést. Összegzi öné a szót. Dank u wel, voorzitter. Nou, een samenvatting van de hele middag eh, is een uitdaging. Köszönöm szépen, elnök asszony. Óriási kihívás áll előttem, amikor megpróbálom összefoglalni a ma délután elhangzottakat. Legtöbbünk hangsúlyozta, hogy óriási szakadék van a jogszabály, illetve a gyakorlat között és hogy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy végrehajtsák azokat a jó törvényeket, amelyeket elfogadtak. Azt is hallottuk, hogy a nők még nagyon gyakran erőszak áldozatai, és hogy a jövőben rövid és hosszú távon is jövőképre van szükség, ehhez a jövőképhez pedig politikai akaratra. Törökország nem fejlődhet a nők nélkül. Tökéletesen egyetértek ebben önökkel a szociális biztonság, a gyermekgondozás, a munkaerőpiacra való bejutás esélye, ezek a témák több figyelmet érdemelnek, és gyakorlati intézkedéseket. Jelen pillanatban a nők 22%-a dolgozik, de ahhoz, hogy dolgozhassanak, ahhoz munkahelyre is van szükség, munka lehetőségre. Illetve említették a, a gyermek megőrző intézményeket, a óvodákat. Amikor a gyermekek kicsik, akkor természetes, hogy a nők otthon akarnak maradni, de utána azt láthatjuk, hogy mondjuk a szülők, vagy az anyós apos betegszik meg, és akkor az az, hogy azért kényszerül otthon maradni, hogy őket ápolja, és továbbra sem tud dolgozni. Politikailag pozitív diszkriminációra van szükség, hiszen súlyosak a problémák, amelyek léteznek, és meg kell őket oldani. Az alkotmány sajnos, az, szerencsére már nem ad lehetőséget arra, hogy kifogásokkal éljünk, hanem cselekedni kell. Széleskörű konszenzusban a szeptemberi ö, referendumban ezt láthattuk is, támogatják a nők helyzetének javítását. Most a kormány feladata az, hogy a megfelelő alkalmazási intézkedéseket meghozza a helyzet változtatásának érdekében. Rendkívül hasznos, hogyha feltérképezzük a meglévő problémákat. Szeretném felhívni a figyelmet a meglévő problémákra a jelentésemben is, hiszen a 2020-as jövőkép vagy vízió Törökország számára a jelenlegi helyzet elemzésével kell, hogy kezdődjön. Kollégáim szintén a jövőre vonatkozó jövőképet szeretnének itt kialakítani a parlamentben. Ebben szeretnénk azon reményünket is megfogalmazni, hogy egyre autonómabbakká válnak majd a török nők. Nos, hát ezt képzeljük el a Törökország jövőjével kapcsolatban. Konkrét javaslatokkal is fogunk élni. Nagyon örülök annak, hogy itt a török kormány és kormány, nem kormányzati szervezetek részvevőivel eszmét cserélhettünk. Köszönöm mindenkinek szívből. Köszönöm szépen az előadóknak, és nagyon nagy köszönet a meghívott vendégeinknek, akik tapasztalatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy bővüljenek ismereteink. Szeretném a kollégáknak is megköszönni a jelenlétet. Szeretném a titkárságnak megköszönni, a munkát, amely lehetővé tette ezt a nyilvános meghallgatást. Szeretném megköszönni a kiváló tolmácsaink munkáját is, és mindenkinek egy nagyon kellemes és pihentető húsvéti szünetet kívánok. Nagyon köszönöm.